Bene, possiamo... Rendben, akkor kezdjük meg a munkát. Mindenkinek jó napot kívánok! Jó néhány napirendi pont vár ránk, úgyhogy amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor szeretném, hogyha elfogadnánk rögtön a mai nap napirendjét. Úgy látom, hogy senki sem ellenkezik. A kettes napirendi pontunk az elnök közleményeit takarja, mint ahogyan tudják, Strasbourgban nem tudtunk ülésezni, április 25-én és 26-án, úgyhogy új állásfoglalásokat nem fogadtunk el sürgősségi ügyekben, és aztán még két másik bejelenteni valóm lenne. Az egyik arra vonatkozik, hogy szeretnék, szeretnénk őszinte részvételünket kifejezni az áldozatok családjai felé Indonéziába. Ugye itt a hét elején történtek merényletek, amikor keresztény templomokat robbantottak fel. Indonéziában a demokrácia, illetve a vallásszabadságot egyre inkább fenyegeti az intolerancia, úgyhogy azt gondolom, hogy a családok az áldozatok emlékének kell adóznunk, és reméljük, hogy mi hamarabb meggyógyulnak azok, akik eh, sérüléseket szenvedtek el. Második eh, bejelenteni való, mint ahogyan önök is tudják, tegnap nagyon súr, súlyos dolgok történtek a gázai övezetben. Én a mai rövid bejelentéseim között eh, nem kívánom kommentálni az eseményeket azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok megnyitotta Jeruzsálemben a ö, nagykövetségét. Tudom, hogy ebben a tekintetben nagyon különböző nézetek vannak itt a szakbizottságon belül, de minden esetre az biztos, hogy a tegnapi események borzalmasak. Az izraeli katonák támadása miatt több mint 50-en vesztették életüket. Indonézia és a tegnap történtek mind a szolidaritásunkat érdemlik meg, úgyhogy szeretném javasolni, hogy egy perces felállással adózzunk az áldozatoknak. Merci, euh, président. En fait, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azért is kértem a szót, mert uh, a múlt héten több kollégával együtt az AFET szakbizottságból, illetve az dél-kelet-ázsiai delegáció tagjaival uh, Indonéziába látogattunk. Barbara Rockbiller és mások is uh, tudják, hogy ott az egyik legfontosabb téma számomra, vagy számunkra pontosan ezzel volt összefüggésben. Tehát, hogy egyre nagyobb a fenyegetettség az állampolgárokon, és egyre szélsőségesebb vallási megnyilvánulások tapasztalhatóak, és hát ez ugye meg is mutatkozott sajnos ezekben a tragikus eseményekben. Sajnos az Európai Unió helyi delegációjában azt hallhattuk, hogy jó, semmi sem történik, minden nagyon nyugodt, itt nagyon mérsékelt az iszlám, és hát az, hogy a sárját alkalmazzák, hát ez csak egy ilyen marginális kis incidens volt, ez nem fontos, stb. Szerintem ez elfogadhatatlan. Ez a fajta beszédmodor elfogadhatatlan, nagyon-nagyon felszínesen ítélik meg a helyzetet az ottani kollégák. Tehát én azt gondolom, hogy a debriefing során komolyan kellene beszélnünk arról, hogy a helyi kollégák hogyan értékelik a helyi helyzetet. Igen, minden bizonyal így van, kedves Préda úr. Jó, akkor, hogyha nincsenek más megjegyzések, akkor a harmadik napi rendi pontunkra fogunk áttérni, amely egy eszmecsere lesz Brizel Jamival, aki Marokkóból, az Emberi Jogi Bizottságtól érkezett számunkra, és az ottani emberi jogi helyzetről fog beszámolni. Meghívtuk ezt az urat, hogy eszmét cseréljünk vele egy olyan témában, amely számunkra nagyon fontos, nagyon aktuális, és természetesen nagyon örülünk annak, hogy elfogadta a meghívásunkat. a úr, tehát Driss el Zama Yazami Marrakesben 2016-ban is ezen témák mellett tett tanúbizonyságot. Kedves uram, ez az albizottság nagyon nagy figyelemmel tekint a marokkói emberi jogi helyzetre. Én azt gondolom, hogy jó néhány kérdés, illetve megjegyzés fog majd itt hallani. Kérjük, hogy ezekre mi hamarabb válaszoljon majd. És mielőtt megadnám a szót a kollégáimnak, először szeretnénk bemutatni a helyzetet Marokkóban egy kb. 10 perc keretében. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, hogy ezt a mostani eszmecserét lehetővé tehették. Én szeretném kifejezésre juttatni, kedves elnök úr és kedves hölgyeim és uraim, hogy tényleg nagyon köszönöm azt, hogy itt lehetek, és hogy az Emberi Jogi Bizottságot képviselhetem itt. Gyakorlatilag ma 121 emberi jogi szervezetet akreditált a Marokkóban az ENSZ. Tehát ilyen státuszban, A státuszban vagyunk. Ez egy pluralista megoldás, és teljesen függetlenek vagyunk a végrehajtó hatalomtól. Szeretnék beszélni néhány kérdésről, és remélem azt, hogy a mai napon eszmecserét is folytathatok önökkel. Ami a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságot illeti, ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy a marokkói királyság a múlt év januárjában publikálta az új vonatkozó jogszabályt, ezt mind a két parlamenti kamara egyhangúan támogatta, és egy rendkívül fontos testületről van szó, hiszen mi leszünk az a testület, amely az ENSZ kínzás ellenes egyezményének végrehajtását fogja garantálni Marokkóban. Hasonlóképpen a fogyatékkal élők, illetve a gyermekek jogaival is foglalkozni fogunk, úgyhogy ilyen értelemben sokkal koherensebb módon fogunk fellépni az emberi jogi kérdésekben, és ezzel egy holisztikusabb megközelítést tudunk majd alkalmazni. Három nemzetközi egyezmény garantálójaként. Tudom, hogy itt vannak marokkói képviselők is, és tudom azt, hogy a marokkói parlament és a marokkói emberi jogi bizottság közötti együttműködés rendkívül jó. A nemzeti ö, emberjogi bizottságok és a parlamenti ö, együttműködés egy ö, egyetértési ö, jegyzőkönyv is garantálja, amelyet 2014. decemberében fogadtunk el. 8 és 6 arányban kérték tőlünk az alsó, illetve a felső ház a véleményünket különböző ügyekben, úgyhogy 14-szer kaptunk összesen ilyen megkeresést az marokkói parlamenttől, és tulajdonképpen ezt mi úgy értékeljük, hogy 30%-át a mi ajánlásainknak a marokkói parlament nem csak hogy megfontolja, hanem ezekből valós törvények is születnek később. Úgyhogy ezért szeretném megköszönni a marokkói parlament munkáját és az együttműködését. Ugyanakkor, hogyha megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy a 2011-es alkotmány, amely egyébként emberi jogi szempontból nagyon előre haladott, ennek a megvalósítását vizsgáljuk emberi jogi szempontból, akkor azt mondjuk, hogy hát olyan kicsit két, kettős ez az értékelés, tehát nem lehet sem igazán pozitívnak, sem igazán negatívnak ítélni azt, és erre majd visszatérek, hogy miért. Gyakorlatilag az emberi jogi jogszabályok gyakorlatilag összességét megszavaztuk, de ugyanakkor még vannak olyan fontos törvények, amelyek még szavazásra várnak. Az egyik ilyen például a legfelsőbb bírói hatalomra vonatkozó jogszabály, amely gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy az igazságügy hogyan működik, milyen a szerkezete, a felépítése. Én egyébként ennek a testületnek is tagja vagyok. Itt választott testületről van szó, választott bírói testületről. A másik nagyon fontos terület a független belügyminisztériumi főügyészség létrehozása. Jó néhány jogszabályt megszavaztunk, már például az információhoz való hozzájutás, vagy a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények szempontjából. Ezen kívül van még két másik fontos jogszabály, amelyek az aláírását várjuk, és nagyon sajnáljuk azt, hogy ennyire lassú az elfogadása ezeknek. Az egyik a büntető törvénykönyvre vonatkozik, a másik pedig a büntetőjogi eljárás jogra vonatkozik. A büntetőjogi törvénykönyvbeli módosításokat az alsóház már megszavazta, ugyanakkor a büntetőjog eljárására vonatkozó jogszabály a végrehajtó hatalom, tehát a kormány kezében van. És hát a kettő szorosan összefügg, úgyhogy ezért sajnálatosnak tartjuk azt, hogy ezen második ügyben még nem történtek előrelépések. Mi ezért többször is kértük már ennek a megsürgetősét, hogy a kettőről együtt lehessen tárgyalni. Egy másik fontos dinamika, amely jelenleg jellemzi a marokkói társadalmat, az a jó kormányzásra való törekvés, illetve a részvételen alapuló demokráciára vonatkozó ajánlások megfontolása, illetve megvalósítása. Például a diszkriminációmentesség a nőkkel szemben, amely minden területen meg kell, jelent, meg kell jelenjen, illetve a család, illetve a gyermekjogok megvalósulása is egy ilyen terület. Amikor a diszkrimináció elleni harcról beszélünk, vagy a korrupció elleni harcról, vagy a versenyjogról, Ezeknek minél sürgősebben testületeket kellene létrehozni, hogy ezek hatékonyan működő területekké váljanak a társadalomban. Egy másik fontos gondolat, amelyre szerettem volna utalni, önök is tudják, hogy idén Marokkóban lesz decemberben a bevándorlási csúcs találkozó, állam és kormányfők csúcs találkozója, illetve a menekültügyi paktum ra felkészülendő tartjuk ezeket a találkozókat, ezért nagyon fontos a parlament, a kormány és a különböző hatóságok együttműködése és a marokkói migrációs politikákra vonatkozó előrelépések. Most 15 nappal ezelőtt nagyjából fogadtuk el a második jogszabályt ebben a tekintetben, az Afrikai Unióval együttműködésben. Ugye néhány hónappal ezt az Európai Unió, Afrikai Unió csúcs találkozó után, tehát az utómunkálatokban vagyunk most benne, egy fontos nagy konferenciáról van szó, és a marakesi decemberi konferencia előkészítése is ide tartozik. Szerettem volna három olyan társadalmi dinamikára utalni, amelyek rendkívül fontosak a marokkói társadalmon belül, és amelyeknek értelmében jobban meg lehet érteni azt, hogy mi is történik ebben az országban. Az egyik az intenzitása azoknak a, a társadalmi kérdéseknek, amelyek most már gyakorlatilag évek óta jellemzik a közbeszédet az abortusz, a halálbüntetés kérdései tartoznak ide, vagy az e- személyi szabadságjogok, vagy a lelkiismereti, vagy gondolkodási szabadság, ezek rendkívül érzékeny témák ebben a régióban, a világnak ebben a régióban, és azt gondolom, hogy mindezek a folyamatok a demokrácia konszolidációjával függenek össze. Persze nagyon sokszor polémiák is kísérik ezeket a kérdéseket, de ez természetesen egy egészséges válasznak tekinthető a társadalom részéről. A másik fontos dinamika a szociális téren megmutatkozó nyugtalanságok. Ez is arra utal például, hogy a bányavárosokban nem olyan régen bolykottok történtek. Most itt nem arról kell beszélnünk, hogy mennyire megalapozott vagy igazságos ez a kampány, de azért két kérdésre oda kell figyelnünk, amelyek de mindenképpen választ kell adniuk a hatóságoknak. Egyrészt, hogy milyen mediáció létezik a társadalom és a hatóságok, vagy hát a hatalom között. Én szerintem itt magasabb szintre kellene emelni ezeket a szociális tárgyalásokat, mert a marokkóiak úgy gondolják egyre inkább, hogy nekik jogaik vannak. Például 23 millió marokkói használja az internetet 34 millióból, tehát nagyon nagy többségben. Aztán a másik a gazdaság és szociális jogok az igazságosság kérdésére vezet rá. Itt is nagyon sok vár, feladat vár még ránk, de ugyanakkor már azért fontos lépéseket magunk mögött tudhatunk. A harmadik gondolat, és hogy be is fejezzem ezzel a mondani valómat, a civil társadalom szerepe olyan kérdésekben, amelyek a közbeszédben vagy a politikai vitákban is megmutatkoznak. Az idősek, az éc és az emberi jogok kapcsolata, a droghasználók kérdése, mind ezek azok a területek, amelyeken a hatóságok nem túl sok mindent tesznek, ugyanakkor a civil szervezetek a terepen innovatív megoldásokat kínálnak, vagy például a fogyatékkal élők problémáinak megoldásában is a civil szervezetek azok, amelyek a munka oroszlán részét elvégzik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a bevezetőt is. Most pedig rögtön meg is adnám a szót, nagyjából három percre Nikolász Bultnak, aki Marokkóból érkezett ide. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők! Je crois que de notre côté, nous avons tout à fait conscience euh, des minden bizonyal önök is tudják azt, hogy mekkora kihívásokkal kell megküzdenie hazánknak, ahogyan ezekre nagyon jól utalt az első felszólaló is a környezetről is beszélnék, egy nagyon instabil környezetről beszélünk, illetve régióról, és nehéz történelmi időkben kell mindezt megoldanunk. Ezen körülmények mellett mi konstruktívan szeretnénk hozzáállni az említett kérdésekrehez, néha kritikus, konstruktív kritikákat fogalmazunk meg Morokkóval szemben a kormányzás és az emberi jogok területén. Mi elkötelezettek vagyunk, és ezt mutatja az is, hogy nagyon hosszú idő óta rendkívül jó a kapcsolatot ápolunk ezzel a független szervezettel, az Emberi Jogi Bizottsággal, és a kapcsolataink nagyon is sokrétűek, és rendkívül gyümölcsözőek. Régóta támogatjuk ezt az intézményt, és ez egy olyan intézmény, amelyel egyébként elég gyakran eszmét cserélünk különböző szinteken. Például akkor, amikor az Európai Parlament kérdésekkel él felénk, akkor általában ezeket referáljuk a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságnak is, és nagyon sokszor rendkívül hasznos válaszokat kapunk a feltett kérdésekre. Ugyanakkor az előkészítés, a választások előkészítésében is nagyon jó együttműködést alakítottunk ki, és nem olyan régen, vagy nem olyan régóta, egyszeri esetekben is konzultálunk például a nyugat-szaharai területek tekintetében. Tehát rendkívül gyümölcsöző a kapcsolatunk, sokrétű a kapcsolatunk a rabati delegációnkkal, és úgy gondolom, hogy a közös munka a jövőben is meghozza majd a gyümölcseit. Ezen regionális területen a Nyugat-Afrika, illetve nyugat-szaharai területekre gondolok, sok probléma mutatkozik, és az Európai Unió, illetve Marokkó közötti emberi jogi párbeszéd egy kicsit most mondjuk úgy, hogy zárójelbe került azóta, amióta jól ismert okoknál fogva nem annyira szívélyes a kapcsolat az Európai Unió és Marokkó között. Ugyanakkor a párbeszédet minél hamarabb ismét meg akarjuk kezdeni, hogy normalizáljuk kapcsolatainkat az EU és Marokkó között. Ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy aktívabbá váljon a kapcsolat, főként ezen év második szemeszterétől kezdve. Köszönöm szépen! Köszönöm! Most pedig a kollégáknak fogom megadni a szót. Úgy tűnik, hogy heten kértek felszólalni lehetőséget. Kérem, hogy mindenki két percben szóljon hozzá. Préda úr kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném üdvözölni Eliazani úr jelenlétét itt eh, az AFET eh, emberi jogi albizottságában, vagy hát ugye a Magreb delegáció is jelen van ma, tehát egy teljes panellel tudunk ma eszmét cserélni. Én úgy gondolom, hogy nincsen más olyan ország, amelyel ennyire szorosan az együttműködés az emberi jogi kérdésekben, mint Marokkóval. Ezt nagyon világosan szeretném kimondani, mert nem csak itt Brüsszelben, hanem Marokkóban is lehetőségünk nyílt az eszmecserére, és gyakorlatilag mindig is úgy ítéltük ahogyan a külügyi szolgálat kollégája is elmondta, mindig is nagyon jó volt ez a kapcsolat. Ezt azért is szeretném elmondani, illetve hangsúlyozni, mert néha egy kicsikét igazságtalanul bánunk ezzel az országgal. Elmondom, hogy miért gondolom ezt. Szeretném azt üdvözölni például, hogy hát a dolgok azért nagyon jó irányba fejlődnek. Tehát van egyfajta fejlődés ebben az országban, főként emberi jogi kérdésekben, több parlamenttel a világban, és több emberi jogi bizottsággal van együttműködésünk a világban, és ezek között azt kell, hogy mondjam, hogy Marokkó egy nagyon kivételes példa, mert látjuk azt, hogy itt egy valóban független szervezettel tudunk együttműködni, egyre konszolidáltabb munkát végez az emberi jogi bizottság Marokkóban, és az ajánló, ajánlásait is egyre inkább követik a hatóságok. Úgyhogy ezt mindenképpen hangsúlyozni szerettem volna. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, Aréna képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. És Jezemi úr, nagyon köszönöm, hogy eljött ide. Két héttel ezelőtt találkoztunk utoljára, és akkor az emberi jogi kérdésekről, illetve különösen a nők nőjogi kérdésekről tudtunk eszmét cserélni, mert Marokkóban a helyzet talán jogalkotási szempontból mindenképpen pozitív fejleményeket mutat, azért konkrétan a mindennapi életben a nők helyzete továbbra is aggasztó Marokkóban, a munkaerőpiacon is, ahol kevesebb mint 27%-a a nőknek dolgozik, pedig ez egy olyan ország, ahol rendkívül sok diplomás nő él, és hát az az érdekes, vagy paradoxon, hogy minél tanultabbak a nők, annál kevésbé tudnak a piacon részt venni. Aztán itt vannak a nők ellen elkövetett erőszakos cselekmények, pedig ez ellen van jogszabály is, de ennek ellenére ennek a törvénynek a megvalósítása bonyolult, és az eszközök, amelyek a törvényhez vannak hozzárendelve, nehezen valósíthatóak meg. A, az erőszak erőszakos cselekményeket megélt nők számára létrejöttek ugyan központok, és hát ugye a jogszabályi szinten nagyon jól haladnak a dolgok, de a jogszabályok megvalósításában, tehát a konkrét jogmegvalósulásban, például a poligámia, vagy az erőszakos, vagy kényszerházasságok tekintetében még mindig nagyon rossz a helyzet a korai házasságok száma, tehát a kiskorúak házasságainak száma egyre növekvő tendenciát mutat, és sajnos a poligámia is. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szerettem volna kiemelni azt, hogy az Emberi Jogi Bizottság mennyire fontos munkát végez, hogy felhívja a figyelmet erre a hiátusra, amely a, az egyik oldalon a törvények és a másik oldalon a törvények konkrét megvalósulása között húzódik a nők, a muzulmán nők emancipációjának kérdésében két aktivista, Azam Al-Habet és Fauzia Hazuli is hát ismerik mind a kettőjük helyzetét. Nagyon nehéz az ő helyzetük és az általuk vezetett szövetkezetek, vagy szövetségek, illetve civil szervezetek helyzete, amelyeket nem támogatnak. Tehát itt a valóság és a jogszabályi háttér közötti különbségekre szeretnék én is rámutatni, és az lenne a kérdésem, hogy mit lehetne tenni, hogy ez a rés csökkenjen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, Uram, itt ebben a fórumban fórumon és a parlamentben. Gyakran beszéljük meg az Európai Unió és Marokkó kapcsolatát tekintettel arra, hogy Marokkó számunkra nagyon fontos partner, és érdekeltek vagyunk abban, hogy Marokkó minden területen fejlődjön, különös tekintettel az emberi jogok védelmének a területére. Ön elmulasztotta megemlíteni a nyugat-szaharai területet, nem emeltek ki, mint problémás terület az emberi jogok tekintetében. Nem szeretném önt most egy vitába rángatni bele, mely vita egy politikai kérdéssel foglalkozna. Nem is kérem az állásfoglalását az Európai Emberi Jogi bíróság Nyugat-Szaharára vonatkozó ítéletével kapcsolatban, de az Európai Bíróságnak van két ítélete. Reménykedünk abban, hogy lesznek válaszok, nemzetközi válaszok erre a problémára. Az a, vagy az ensz vagy az ENSZ kívül, de remélhetőleg a marokkai nép segítségével sikerül megoldani ezt a problémát. Egy konkrét kérdést tennék fel. Asfari Claude Manzsin asszonyról szeretnék kérdezni, remélem a nevet jól ejtettem ki. Csak nem egy hónapja éjségsztrájkot folytat a hölgy. Azt mondja, hogy ö, nem látogathatja meg a férjét, őt Marokkóból kitiltották. Egyébként elítelték más emberjogi védőkkel együtt. Nagyon sokan ebben a parlamentben úgy gondolják, hogy maga a bírósági tárgyalás nem volt igazságos és jogszerű. Kérdezném, hogy Claude, Aszfári Claude Mangin asszony ügyéről tudomása van-e, és tud-e állást foglalni az ő helyzetéről emberjogi szempontból. Köszönöm, Verzsia asszony. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. És köszönöm Jelzavi úr is, hogy itt van régóta ismerjük egymást személyesen is, úgyhogy a keresztneveden szeretnélek szólítani. Hát tulajdonképpen nem is akarom megmondani, hogy mióta ismerjük egymást, mert kiderülne, hogy mennyire idősek vagyunk mind a ketten. Szerintem nagyon kiegyensúlyozott volt a felszólalásod, de azért egy pár dolog hiányzott nekem. Minden esetre arra szeretnék most utalni, ami elhangzott, pont azért, hogy próbáljunk meg előre lépni konstruktívan. Két dolog is nagyon megragadott engem. Az egyik az az, hogy a gazdasági és szociális jogok tekintetében milyen nagy problémák vannak, és a másik pedig a büntetőjogi, illetve a büntetőjogi eljárási törvénykönyvre vonatkozó a jogszabályok még nem megszavazása. Ugye ne felejtsük el, hogy itt gazdasági és szociális jogok tekintetében nagyon sok tüntetés van. Ez Franciaország javítja magát az elnök, Marokkó, illetve a, a hölgy, Marokkó ö, egyik leginkább elmaradott régiója. Exkuzálja magát a felszólaló. Hát ez úgy látszik egy ö, csúnya ö, gyarmati elszólás volt. pedig hát nagyon elutasítjuk a gyarmatosítást. Nos, tehát Rif régiója az egyik legszegényebb régió Marokkóban, és a helyzet azt hiszem, hogy nem fajult volna el ennyire, hogyha a hatóságok korábban reagálnak a problémákra. Nézzünk egy példát. Decemberben itt megszerveztem a régió val egy eseményt, és hát az Európai Parlament elnöke is szankciót helyezett kilátásba velem szemben, mert azt mondták, hogy ez egy szocialista jellegű esemény volt. Szerintem ez elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az is, hogy a kormány támadott engem, vagy a hatóságok a marokkói hatóságok. Mindenki ismer engem, tudják, hogy mi a stílusom, de én azt hiszem, hogy általában azért az intézményekkel nagyon hivatalos szinten tudok beszélni. Ez nem egy szocialista jellegű intézmény volt. Persze voltak ellenzékiek is. Egyébként ez természetes szerintem. Ezt Tunéziával is hasonlóképpen szerveztem meg. De miért is mesélem mindezt el? Azért, mert szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi is történt a publikus szinten. Több francia jogász doktor is itt volt, de mindenki mindent megtett annak érdekében, hogy ne valósuljon meg ez a találkozó. Assad Per urat, ez az úr a pánarab mozgalmak megvalósítójaként írja el le, és ő nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy én azt mondtam, hogy menjen ki a teremből, és hát azonnal a marokkói sajtó képviselői elé ment, de hát egyébként ezt csak köszönöm neki, mert hát ezzel tulajdonképpen elterjedt a híre ennek a találkozónak, ez pedig rámutat arra, hogy igazi problémák vannak a szólásszabadság tekintetében. Több mint 500-an 500 szemét tartóztattak le a bányász régióban, ahol azt mondják, hogy szecesszionizmus, tehát hogy elszakadáspártiak, illetve ö, nagyon kemény büntetéseket szabtak ki rájuk, marokkói újságírókat is letartóztattak, nem csak bányászokat, sőt a France 24, illetve a Guardiannek a újságíróit sem engedték be erre a területre, úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, Marokkóban valóban történtek előrelépések, de azért nem annyira rózsás a kép, és óriási különbségek mutatkoznak a szép szavak, vagy a szövegek, jogszabályok, illetve a valós helyzet között. Az Amnesty International is erre mutatott rá. Nagyon sok civil szervezet attól fél, hogy a marokkói szólásszabadság problémája egyre elterjedtebbé válik. Tudom, hogy nagyon nehéz az ön feladata, de azért itt oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre. Ez egy figyelmeztetés, az, ami most történik a bányász régióban. És Páncéri úr, önhöz is beszélek, mert szerintem nagyon jó lenne, hogyha találkoznánk az NGO-k, illetve a nemzetközi civil szervezetek találkozóival, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen a helyzet, úgy, ahogyan egyébként ezt általában szoktuk tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Jazami úrnak is, amit elmondott. Jó az, hogy Marokkó néhány egyezményt ratifikált, mint például a kínzás ellenes egyezményt. De lenne, egy, lenne kérdésem a végrehajtásra vonatkozóan. Jó alkotmányuk van, az alkotmány egy sor alapszabadságot nevez meg, a szólásszabadság és a társasi szabadság szerepelnek ebben. Ezt mi üdvözöltük korábban is. Viszont ami a független testületeket illeti, például az ENSZ független megbizotját és az Emberi Jogok Bizottságát, ők azt mondják, ezek a szervezetek azt mondják, hogy a szabadságok garantálása messze van a kedvezőtől. Az FEDS-nak van egy jelentése, amely egy nagyon jó anyag, a civil társadalom és az emberi jogi szervezetek, amelyek Marokkóban dolgoznak, egyre rosszabb helyzetben vannak, nehézségek vannak a regisztrálással, a tevékenységeik tekintetében pedig nyomás nehezedik rájuk a rendőrség részéről. Tudna erről néhány szót szólni, és el tudná elmondani azt is, hogy az önök tanácsa mit tesz, hogy a, foglalkozzon az NGO-k regisztrálási problémájával, és mit tesznek, ha blokkolják a hatóságok, és nem tudják elvégezni a tevékenységüket. Ami a Human Rights Watch szervezetét illeti, és egy másik szervezetet is, ezeket kitiltották az országokból. Tettek-e bármit is azért, hogy ezek a nemzetközi vezető szervezetek visszatérhessenek Marokkóba, és folytathassák tevékenységüket? Említette, hogy Marokkóban a szociális igazságosságról és az emberi és a gazdasági jogok igényéről zajlik a vita ez pozitív. A kollégám a RIF helyzet kapcsán említette ezt. El tudnál mondani nekem azt, hogy a RIF tekintetében eh, az önvéleményem mi, önök intézményként az állam, valamint a tüntetők között eh, tudnának-e közvetíteni? A RIF-en belüli szociális mozgalman belül eh, Nafaf ami a hatóságoktól elég komoly megtorlásokat kapott. Tudna erről mondani valamit? Az Európai Parlament szem előtt tartja, hogy mi zajlik önöknél. Mustafa Dainin és Aziz Bucsics ügyeit említeném meg, és Aminlam Kala ügyét is. Ők gazdasági, szociális és kulturális jogokkal foglalkoznak. Egyiküket tíz hónapra, és másikukat tíz egy évre börtönözték be. Tudna erről mondani valamit? És a külügyi szolgálattól is kérdezem, hogy az említett ügyeket, hiszen emberjogi aktivistákról van szó, odafigyelnek-e ezekre az ügyekre, monitorozzák -e ezeket az ügyeket? A múlt hónapban is volt egy letartóztatás Simiel Labderari, apja temetésén volt jelen Marokkóban, egyébként az Emberi Jogok Szövetségének alapított tagja volt, aztán elment Párizsba, mert tartott attól, hogy letartóztatják, megérkezett az a, visszament az apja temetésére, de már a repülőtéren letartóztatták. Tud erről valamit mondani? Verzsi asszony is megemlítette, hogy a legutóbbi alkalommal, amikor itt járt, igen, érdekes volt a vita itt az Emberi Jogi Albizottságban, de úgy volt megszervezve, hogy önök és a marokkói sajtó elhagyták a termet, akkor, amikor marokkói civil szervezetek léptek be a terembe. Ez nem jó így. Nekünk minden felet egyszerre kellene meghallgatnunk, hiszen az NGO-k munkája rendkívül releváns a mi szempontunkból, és érdemes lenne ezt most megbeszélni. Köszönöm. Kérem, hogy mindenki rövidebben. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez, 2016 óta révben nyugtalan a helyzet, a felkeréseket a marokkói hatóság letartóztatta 2017 májusa óta. Több száz 1300 ember tartóztattak le, ebből 500-al még mindig börtönben vannak, ha jól értettem. Az önök szervezete, Jezami úr, 2017. júniusában azt mondta, hogy itt tüntetőket joggal tartóztattak le. Mi úgy néhány héttel ezelőtt Káti Píri nem tudta meglátogatni az egyik felkelőt. A marokkai újságírók nem tájékoztathatnak a RIF helyzetről, a rifi helyzetről, a külföldi újságíróknak pedig elég nehéz oda menni. Szeretném tudni a dolgok legutóbbi állását, szeretném tudni, hogy ön mit tesz annak érdekében, hogy megvédjék a fogvatartottakat, hogy szabadon engedjék őket, és hogy tiszteletben tartsák a véleménynyilvánítás és felvonulás szabadságát hogyan lehetne garantálni a RIF tevékenységeit. Köszönöm szépen. Miranda képviselő, köszönöm szépen. Mindenkit köszöntök az Európai Parlamentben. És hát nem először foglalkozunk az emberi jogi helyzet monitorozásának problémájával. Egy elég nagy aggályunk van itt a parlamentben, a szaharaui kérdésben, és főként a kínzás ellenes megállapodás megvalósításában. Tavaly a szaléi rabatban jártam, a szaléi börtön, illetve bírósági tárgyalásokon, és hát azt láthattuk, hogy azért nem túl igazságosak az ítéletek, még akkor is sem, hogyha az implementációra nagyon sok pénzt kapnak a marokkói bírák, az Európai Uniótól, és hát ugye itt két hete eltűnt egy politikai fogoly, akiről semmit sem tud a családja, és mi itt a parlamentben kértük Mogherini asszonyon keresztül, hogy derítsék ki, hogy hol van ez a fogoly. Semmit sem tudunk róla. Claude Manzsán asszony és Ivo úr is utalt erre, hogy miért nem engedik meg a feleségeknek, hogy meglátogassák a politikai fogoly férjeiket. Macron úr egyébként már írt egy levelet is ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy egy francia állampolgár helyzetét is tisztázzuk. Egy olyan hölgyről van szó, aki egy szaharaui férfihez ment feleségül, és hát nem engedik be az országba minket nagyon érdekelne az is, hogy önök hogyan monitorizzák a helyzetet ott, illetve az együttműködés Juan Brangbregon úrral és más civil szervezetekkel, vagy Caroline Norral, akik szintén nem látogathatnak el Marokkóba. Láttunk olyan szervezeteket is, akik a szaharaui népet szeretnék támogatni, francia, spanyol, belga vagy olasz ilyen szervezetekről van szó, őket is kiutasították az országból, és gyakorlatilag az Európai Parlament képviselőivel sem folytatnak olyan párbeszédet, amilyet kellene. Én Galiciából érkezem, és a mai napon is találkozunk egyébként egy szaharaui néppel kapcsolatos problémák kérdésében elkötelezett civil szervezettel. Nagyon aggódunk a helyzet miatt. Semmi probléma nincsen Marokkóval, nem, ezt, ezt, ezt világosan ki kell mondani. Az nagyon fontos, hogy Marokkó demokratikus ország legyen, de én nem beszéltek Spanyolország nevében, hiszen Spanyolországban is vannak problémák a szólásszabadsággal jelenleg főként, és azt gondolom, hogy számunkra rendkívül fontos az, hogy Marokkó és a szaharaui nép között alakuljon végre ki az a párbeszéd, amelynek következtében a vonatkozó ENSZ egyezményeket is meg lehet majd valósítani. Mennyi idő szükséges még ahhoz, hogy az ENSZ kínzás ellenes egyezményé megvalósuljon végre Marokkóban, és aztán hát nagyon komoly a helyzet, a börtönben éjségsztrájkolókkal is. Nagyon messzi börtönökbe viszik át ezeket a személyeket, nagyon kemény manipulációnak, illetve kínzásnak is kiteszik őket. Mi szeretnénk ezeket a dossziékat látni, és szeretnénk meglátogatni ezeket a személyeket, a börtönökben megvizsgálandó az ő helyzetüket. Köszönöm szépen. Bult úr, ön válaszolhat-e igenne vagy nemmel Logbéler asszony kérdésére, hogy ezeket az ügyeket nyomon követték-e? Merci, monsieur le président. Euh, Elnök úr, igennel válaszolok, nem egy konkrét ügyel kapcsolatban, mert a két konkrét ügyre nem tudok most válaszolni, de azért alapvetően igen a válaszom, mert azt kell, hogy mondjam, hogy minden egyes olyan esetben, amikor egy konkrét ügyel megkerestek bennünket, akkor a az Emberi Jogi Bizottsághoz fordultunk, hogy az ő részükről felvilágosításokat kapjunk az érintett személyek sorsával kapcsolatban. Nagyon gyakran egyébként ezek az együttműködési kísérletek egyébként pozitívak voltak, tehát kaptunk információkat, úgyhogy igen, van együttműködés a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság és köztünk. De természetesen, hogyha átküldik írásban is, hogy mely személyekről van szó konkrétan, akkor fel tudjuk majd önt világosítani. Köszönöm. Jó, természetesen akkor el fogjuk küldeni az össz egész vonatkozó dokumentációt, hogy minél közelebbről nyomon tudják követni mindezt. Köszönöm szépen, kedves úr, uram, most 10 percet adok a sok-sok feltett kérdésre. Köszönöm szépen. Hát először is szeretném megköszönni a kérdéseket, és szeretném még egyszer kifejezésre juttatni legmélyebb meggyőződésünket. 2000 1993-ban Bécsben találkoztunk először, és azóta is ugyanazon az úton haladunk. Mi nagyon örülünk annak, hogyha a marokkói emberi jogi helyzettel foglalkoznak, éppen úgy, mint bár, mindenhol máshol a világban az emberi jogokkal, ha foglalkoznak. Tehát az embereket mindenhol védeni kell, emberi jogaikat mindenhol biztosítani kell. Ez a legfontosabb, amit szerettem volna előjáróban elmondani. Másodszorban nagyon köszönöm az Európai Bizottság támogatását, mert valóban nagyon fontos programokat hajtunk végre együtt. Van egy ilyen oktatási programunk is, amelyet közösen végzünk az Európai Bizottsággal, és hát ilyen partnerekre van szükség, és ilyen fajta partnerségre van szükség. Mi nem kioktatásra szorulunk, hanem partnerek szeretnénk lenni. Mi úgy gondoljuk, hogy megkezdtük a reformokat hazánkban, azért, mert tudjuk, hogy milyen sokat szenvedett az ország az emberi jogok miatt. Nagyon sok jogsértés volt korábban, főként a 60-as, 70-es években de még mindez azelőtt történt, hogy az Európai Bizottság közbe lépett volna bármilyen tekintetben. Természetesen tudjuk azt, hogy sok feladatunk van még, a Nyugat-Szahara területeken, éppen úgy, mint ahogyan Marie Christine, ő úgyis ugye francia is, és emberi jogi aktivista, tehát ő vele régóta dolgozom együtt, úgyhogy én igenis, és beszéltem már ezekről a kérdésekről, és én azt gondolom, hogy azok a kérdések, amelyeket megemlített, számunkra is aggasztóak. 2017. október 28-a másnapján, amikor meggyilkolták azt a bizonyos kereskedőt, azóta egy helyi bizottság kivizsgálja ezt az ügyet. Gyakorlatilag napi szinten a családdal egyeztetünk, a tüntetéseket nyomon követjük, 5000 különböző vizsgálatot végeztünk. Zafi úrral nem tudtunk találkozni hogy 2017 novemberéről beszélünk, mert ő azt mondta, hogy ez a Facebookon valósuljon meg. Na most miután éppen egy ilyen kísérleti szakaszban voltunk, hát ez nem volt lehetséges. A letartóztatások elejétől kezdve a családok megtalálták, megtaláltak, vagy megkerestek bennünket, de azért hat éve, illetve hogy hat hónapja már békés tüntetések folynak, és a rendőrség nem lépett közbe. Ez pedig azt mutatja, hogy azért megvalósulnak a jogok, amikor egy helyi rendőrségi épületet felgyújtottak, akkor kezdődtek meg a problémák. Nem akarok utalni arra, hogy mi történt ott, de tulajdonképpen azóta, hogy ezek a leszartóztatások történtek, 283 interpellációra került sor. Majd egy jelentést át fogok önöknek adni, hogy mi történt ezzel a 283 személyről jel. 41 személyről van szó, kedves Mari Kriszti, nem 50 emberről van szó, 41 bányászról beszélünk. Akik egyébként mind ma nem, tehát hogy ők egy rendőrségi fogdában vannak, és nem börtönben. A családok pedig meglátogathatják őket, Kaszablankába is ellátogathatnak, és a nemzetköz, illetve a Nemzeti Emberi Jogi Bizottság által fizetett buszok viszik a családtagokat a börtönbe, hogy rendszeresen tudjanak találkozni a családtagaikkal. Megengedik nekem azt, hogy erre most többet ne utaljak, mert ezzel kapcsolatban egy jelentésünk is köszönt, megjelent már, és azt majd át fogom küldeni. Ami pedig a gazdasági és szociális jogiokat illeti, hát itt érthető az, hogy problémák vannak. Egyébként ez nem a legszegényebb terület, ez, nem, ez egy elszigetelt régió, de nem a legszegényebb Marokkóban. Minden esetre az is világos, hogy nagyon sok területen, régióban, Marokkóban a lakosság szociális igazságosságot követel. Ez pedig egyértelmű, hogy miért van így. Nagyok ezek a kihívások, és szerintünk ezt az Európai Unióval multilaterális, illetve bilaterális szinten kell megoldanunk. Ilyen probléma a fiatalok integrációja is mint ahogyan Tunéziában. Hasonló a helyzet nálunk is, és hát az Európai Uniónak is feladata az, hogy bennünket segítsen abban, hogy az egyik oldalon politikai reformok valósuljanak meg, amelyeknek még nem állunk a végén, és a másik oldalon pedig a gazdaság fejlesztés területén is. Erre a két pillérre van szükség, ezek nélkül nem fogunk előre lépni. Természetesen van házi feladatunk is, és a házi feladatunk az, hogy a részvételen alapuló demokrácia feltételeit megteremtsük. Marokkóban is ugyanazt mondom, amit itt. Azért vannak itt nagyon sommás ítélkezések is. Például a fiatalokra vonatkozó jogszabályok tekintetében valóban mediációra van szükség ami Nyugat-Szaharát illeti. Mindenki ismeri ezt a helyzetet, vannak politikai mechanizmusok, amelyeket már megkezdtünk, és hát tudjuk azt is, hogy rövid időn belül itt változások várhatók, regionális bizottságaink is dolgoznak a helyszínen, akik Dárlában és Aliumban nap mint nap a terepen oldják meg a problémákat. a mi munkánkkal kapcsolatos összes megjelenést a nemzetközi szervezetek is professzionálisnak és objektívnek ítélték meg. Mendes úr például, aki a kínzás ellenes bizottság vezetője, Mogherini asszony, az emberjogi főbiztos, mindenki gyakorlatilag nemzetközi szinten elismerte a mi munkánkat, mert független és hiteles a fellépésünk regionális szinten is a nyugat-szaharai területeken. Másodszorban pedig elnézést, miután önök kérdezték, a következőket fogom válaszolni. Egy picit részleges vagy féligasságokat hallhattunk, az említett két személy elítélése nem azért történt meg, mert nyugat-szaharai aktivisták lennének, hanem ugye itt lefilmezett és dokumentált értelemben is bizonyítani tudjuk azt, hogy 11 gyilkosságra került sor. Tehát itt, itt erről történt bírósági ítélet, nem másról. civilként katonai bíróság elé álltak. Mi ezt el is mondtuk, hogy ez így nem helyes, ezért meg is változtatták a törvényt, és egy polgári bíróság elé állították végül ezeket a személyeket. Most hát az ítéletek azok, amelyek minden esetre mi továbbra is nyomon követjük a helyzetet, és látogatjuk ezeket az elítélteket. Verzsie asszony a 64-es és 65-ös cikkek, amelyek a marokkói ö, börtönökre vonatkoznak, ezek ö, megengedik azt, hogy ö, a családtagok vagy feleségek meglátogathassák a bebír, bebörtönzött férjeiket, illetve családtagjaikat. Úgyhogy ebből a szempontból én írtam is egy levelet, nem lehet itt a jogban kettős mércével mérni, hogyha ez szerepel a jogban, akkor um, ezt uh, biztosítani is kell. 30-szor ellátogatott egyébként ez a hölgy már meglátogatni a férjét, az utolsó négy alkalommal azonban ezt nem engedték meg számára, tehát emiatt uh, én is felemeltem szavaimat. Inizig úr itt van ebben az USB kulcson, itt van az összes dokumentum, amely az ő perére vonatkozik. Aréna asszony nagyon fontos kérdésre utalt, az esélyegyenlőség, a nők, női jogok kérdésére utalt ő. Tudjuk azt, hogy Marokkóban a fiatalokra nagyon oda kell figyelni, a legfontosabb az integráció és az esélyegyenlőség a fiatalok szempontjából. Természetes, hogy vannak előrelépések, ugyanakkor vannak diszkriminációs esetek is. Ön, Aréna asszony utalt arra, hogy a marokkói asszonyok, mint mindenhol egyébként a világon, egyre több diplomás nő van, és hát a nők egyet általában azért tanultabbak is, mint a férfiak. Ez így van Marokkóban, és így van az egész világon. 27%-ra fölment az ő munkaerőpiaci részvételük, hát most egy kicsit megállt. Ami az esélyegyenlőséget illeti, hét jelentést jelentettünk meg ezzel kapcsolatban. Világos a helyzet, azt szeretnénk, hogyha a kormány ezt a kérdést prioritásként kezelné a fiatalokra vonatkozó a kérdésekkel együtt. Egy utolsó kis megjegyzésem lenne még. Jelenleg Hasonló a helyzet nálunk, mint Tunéziában. Ugye mind a két ország a földközi tenger déli medencéjében található. Mind a két országban az a probléma, hogy a demokratikus e- átmenetet hogyan lehet felgyorsítani. Ez általában több száz évet vesz igénybe. Mi is szeretnénk, hogyha fel tudnánk ezt jó gyorsítani, mert mi magunk döntöttünk a demokratikus átalakulás mellett reformokra van szükség, és saját jogszabályokat kell alkotnunk. Tudjuk, hogy néhány évtized alatt kell a demokrácia útjára lépni, partnerséget szeretnénk, és egységegyelőségen alapuló a párbeszédet. Úgyhogy az én véleményem szerint önöknek is meg kellene erősíteni a kapcsolatot a marokkói kollégákkal, parlamenti képviselőkkel, mert szerintem ez nagyon gyümölcsöző lehet, és a parlamenti együttműködés szintén fontos lehet. És elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Itt van ez a kis USB kulcs, ezt mindenképpen szeretném majd átadni. Elnök. Néhány gondolat lezárásképpen. Szerintem nagyon jó volt ez a vita. És a sok feltett kérdés is ezt bizonyítja. Mi is egy levelet fogunk megfogalmazni, ezt el fogjuk küldeni a marokkói hatóságoknak a konkrét esetek kapcsán, például ez a bizonyos hölgy, aki nem tudja a bebörtönzött férjét meglátogatni. Ezzel szeretnénk őt is segíteni, hiszen itt tulajdonképpen már meglévő jogszabályokra utalva tudjuk ezt követelni. Azt hiszem, hogy a mai vitának nagy eredménye az, hogy pontosan látjuk, hogy az ön feladata az, hogy a marokkói hatóságok felé tolmácsolja, illetve a közvélemény felé is, hogy a demokráciával és a jogokkal meg kell tanulni szép lassan együttműködni, illetve együtt élni. És végül pedig szeretném megköszönni az Vercsiát asszony javaslatát idén, a második fél évben majd a civil szervekkel is, vagy szervezetekkel is kiegyensúlyozott módon egy méreható vitát szeretnénk majd lefolytatni, és ezt meg is kell szerveznünk. Következő napi rendi pont következik.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 Akkor térjünk át a napi rendünk második pontjára, második fő témájára, amely egy tanulmány ismertetése lesz. Nei confronti dei individui responsabili di gravi a tanulmány a személyekkel szembeni célzott szankciókról szól, amelyeket az emberi jogok súlyos megsértése miatt ö, vezetnek be, uniós szintű hatások, tendenciák és kilátások. A Valenciai Egyetem ö, előadója Klára Portella asszony fogja a tanulmányt ismertetni, és ennek a ö, tanulmánynak az ajánlásait, illetve a következtetéseit fogja majd nekünk bemutatni arra nézve, hogy milyen lehet, lehetséges és valószínűleg hatékony célzott szankciókat lehet bevezetni. Köszönöm szépen. Kicsit késésben vagyunk, úgyhogy röviden fogom bemutatni a tanulmányt. Először is szeretnék egy áttekintést adni a jogi dimenziójáról ennek az egész kérdésnek, tehát a célzott szankció kérdésének, aztán a politikai dimenziót veszem sorra, végül pedig néhány olyan kulcsfontosságú témát említek meg, mint például a Magnitsky jogszabály. Tehát az személyek ellen bevezetett célzott szankciók. Ez már elég sok ideje az európai gyakorlata. A célzott szankciók egyik alap, altípusa, és gyakran alkalmazzák. Egy, ráadásul e, egy olyan általános autonóm, illetve egyoldalúan bevezetett Európai Uniós szankció, amelyet gyakran alkalmaznak, vannak átfogó szankciók, amelyek gyakran egész ország ellen hatnak. A célzott szankciók viszont ennél szűkebb körűek, és ezért megpróbálnak, megpróbálják a negatív hatást minél kisebb körben, akár egy emberre koncentrálni, hogy valóban a helytelen cselekvést torolják meg több szintje van a megkülönböztetésnek, illetve a célzottságnak. A személyek elleni szankcióforma ezek közül a legszemélyesebb, a legkevésbé megkülönböztető. Hogyha megnézzük a jogi dimenzióit ennek, akkor azt látjuk, hogy a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 215-ös cikke alapján vezették be ezeket a szankciókat, de ugyanakkor az Európai Uniónak sok nehézséget okoztak ezek a dolgok. Például a Kádi ítélettel kapcsolatos 2008-as ítélettel kapcsolatos esetet említeném, amely az első volt a nagyon sok európai bírósághoz, bíróságnál elindított panasz, illetve ügy, ügy sorában minden esetre ez az az ügy, amelyet, és ez, ezek azok a fajta ügyek, amelyek az Európai Bíróság joggyakorlatában ezen a téren a második leggyakoribb fajta ügyeknek nevezhetők, és itt nem az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok ügy merül fel, hanem az, hogy a Kádi ügyet követő években a tanács az ügyek kétharmadát elveszítette, tehát a szankciók ellen fellebbezők javára ítélt a bíróság. Szerencsére aztán 2015-ben megfordult ez a tendencia, és akkor ott már a tanács több mint két, kétszer annyi ügyet nyert meg, mint amennyit elvesztett ezek között, közül az ügyek között. az ügyek hatása legvilágosabb hatása az volt, hogy sokkal alaposabban listázták a szankciók alanyait. Ugye az volt a lényeg, hogy megfelelő jogalapon történjen ez, hogy aztán a bíróságon megálljon az ügy, ha fellebbeznek. És végül az is, az is pozitívnak mutatható, hogy kicsit szélesebben határozták meg a listára való felkerülés kritériumait, és ez is segítette dolgon. A politikai dimenziókat tekintve azt láthatjuk, hogy az Európai Unió gyakran azért vett be szankciókat, mert, illetve úgy vett be szankciókat, hogy azt, azokat az Egyesült Államok is ugyanúgy bevezeti, tehát elég jó a harmónia a Brüsszel és Washington között ezekkel kapcsolatban, de mondjuk regionális eltérések azért vannak. Ezen kívül e, az Európai Unió és Kanada között is megfelelő harmónia van azt tekintve, hogy kire szabnak ki szankciókat. Különösen, hogyha az emberi jogi jogsértések miatt kiszabott szankciókat nézzük, akkor azt látjuk, hogy hogy az hogy nagyon magas számú szankciót szabnak ki, és különösen emberi jogsértések miatt látjuk, hogy már 1995 ben is reagált például az Európai Unió a nigériai vezetés cselekedetére, amelynek során egy sor aktivistát kivégeztek. Van még néhány híres ügy, ahol például Belarusra 2004-ben szabtak ki szankciókat, három parlamenti képviselő és egy újságíró eltűnése miatt. Iránban 2011-ben, Burundiban 2015-ben, Venezuelában 2017-ben történtek olyan események, amelyek miatt szankciókat szabtak ki. Az, arra nézve, hogy kire vonatkoznak ezek a szankciók, látjuk, hogy a e, listára kerülő személyek legnagyobb része valamiféle e, köztisztviselő, és a hierarchiában azonban különböző helyet foglalnak el. A hatékonyságot illetően azt mondhatjuk el, hogy az általános szankciókhoz hasonló a személy, személyre szabott hangciók kiszabása, illetve a szankciók hatása 25-30%-ra tehető, ugyanakkor a személyre kiszabott szankciók mégis voltak olyan hatással időnként, hogy azok az adott személy viselkedésének a javulását eredményezték, bár ezek nem az emberi jogi területen történtek. Azért érdekes megjegyezni azt is, hogy például egy egy belaruszi számüzetésben élő aktivista elmondta, hogy a célzott szankciók előre mozították az ügyét, mikor letartóztatásban volt. Andrei Szanikovnak hívják, és ő gyakorlatilag azt kijelentette, hogy az Európai Unió szankciói megmentették az életét. Itt láthatjuk az ő beszámolóját, tehát arról van szó, hogy amikor börtönben ült, akkor azt tapasztalta, hogy ahogy az Európai Unió szankciókkal fenyegetett, a börtönőrök hozzá vagy vele szemben tanúsított viselkedése már is megváltozott, és ahogy néhány Lukasenkohoz közel álló üzletemberre szankciókat szabtak ki, rögtön elkezdődött a Szánikov kiszabadítására vonatkozó eljárás úgyhogy az ő esetében ez pozitív volt. Aztán a Magnitsky jogszabályról szólnék még. E, ezt eredetileg 2012-ben fogadták el, amikor kiderült, hogy hogy Szergeny Magnitskit börtönben kínozták, és emiatt aztán meg is halt. Azért volt börtönben, mert az orosz elit körében folytatott nagymértékű korrupciót tárta fel, és Magnitsky úr kínzásában résztvevők közül sokan személyes szankciós listára kerültek, megtiltották az USA-ba való beutazásukat, illetve befagyasztották a vagyonukat és ezen kívül egy új jogszabályt is elfogadtak, az úgynevezett globális Magnitsky jogszabályt 2017-ben, amelyet most már nemzetközi szinten is használnak, és ennek is hasonló a tartalma, de most már nem közvetlenül Oroszországra koncentrál a jogszabály, hanem globálisabb. 13 emberre vonatkozik, és ezek az emberek különböző nemzetiségűek. Itt látható, hogy mely országok fogadták el a Magnitsky listát. Az európai területet nézve látjuk, hogy mind a három balti állam elfogadta ezt a Magnitsky törvényt. Az Egyesült Királyság is, illetve tavaly Kanada is hasonló tartalmú jogszabályt fogadott el. Hogyha megnézzük az személyre szabott szankciók, illetve magná, magának a Magnitsky törvénynek az előnyeit, illetve hátrányait, azt látjuk, hogy az egyik előnye az lenne, hogy a Magnitsky lista az emberi jogi visszaéléseket elválasztaná a többi másfajta visszaéléstől, és ez így nagyon pontosan célzott intézkedéseket tartalmaz, csak 18 szemét céloz meg Oroszország 143 millió lakosa közül, ahogy ezt egy Nossal nevű kanadai szakértő elmondta. Ezen kívül elrettentő hatással élhet más emberi jogsértések elkövetése kapcsán. És ezen kívül van egy hozzáadott fókusz is, ami a korrupció ellenes hatást illeti, tehát nem kizárólag az emberi jogi visszaélésekre vonatkozik, hanem kapcsolódik a, az antikorrupciós törekvésekhez is. Végül pedig a lista széleskörű elfogadásahoz vezetne, hogy a transatlanti partnereinkkel szorosabb együttműködésben, nagyobb harmóniában tudnánk fellépni. Tehát a Magnitsky lista hozzáadott értéke ugyan jó, de nem tenné lehetővé az Európai Uniónak azt, hogy a mostaninál nagyobb fokú tevékenységet folytasson. Ugye az Európai Unió már eddig is célzott tevékenységet folytat, és egyébként meg országok elleni szankciókat is bevezet, és ezeken túl szívesen bevezet még továbbiakat. Ugyanakkor a ezzel kapcsolatos listák nyitottak lennének, tehát akkor egy ország ellen bevezetett szankciók megszűnnének, hogyha az adott jogsértés megszűnt, de a Magnitsky listával kapcsolatban megtörténhet az, a, az, hogy néhány ember lekerül a listáról, de új emberek kerülnek a listára. E, tehát a magának az intézkedésnek, a szankciónak a teljes megszüntetése nem feltétlenül könnyű. És a másik hátrány pedig az, hogy csak bizonyos személyek ellen irányul, már pedig ezek a személyek nagyon gyakran szoros kapcsolatban vannak állami hatóságokkal és akkor az állami hatóságok is úgy vélik, hogy a szankciók ellenük is irányulnak. Tehát, hogy a személyek elleni bevezetett szankciók magának az, maga, maga az ország ellen bevetett szankcióként értelmezhetők. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig Gerard Reagan következik. A divisione sanzioni del SEAE. Eh, Ki röviden fogja ismertetni a helyzetet a saját szemszögéből. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy ma itt beszélhetek a szakbizottságban, és Bordája asszonynak köszönöm azt, hogy ismertette a tanulmányt, arra kértek, hogy röviden fogalmazok, úgyhogy három dologról fogok csak beszélni, mert nincs idő elég idő arra, hogy az egész tanulmányról beszéljünk. Érdemes a tanulmány arra, hogy részletében megvizsgáljuk, de én ma csak három pontról fogok beszélni, de örömmel válaszolok a kérdésekre. Első pont. A szankciók eszközt jelentenek szakpolitikai célkitűzések elérésére, de nem szakpolitikák saját jogon. A tanácsnak több lehetősége is van ahhoz, hogy a céljait elérje és éppen ezért mindig szükség van arra, hogy döntsünk a szankciók alkalmazásáról, és arról, hogy milyen típusú szankciókat vetünk be, tekintettel arra, hogy milyen az emberi jogi helyzet, amelyel éppen foglalkozunk, és milyen rezsimben. Nem érdemes absztrakt módon beszélni a szankciókról. Mindig meg kell nézni, hogy milyen különleges körülmények uralkodnak egy bizonyos egy országban. Ami egy bizonyos politikai rendszerrel és rezsimmel működik, az lehet, hogy egy másikkal nem, sőt, lehet, hogy kontraproduktív. Ami a szankciók és szankciók típusával kapcsolatos vitát illeti, tanácsot kell kérnünk azoktól, akik szakértői az adott országnak. Általában a vezetők, az uniós tagállami misszióvezetők, a földrajz, az adott földrajzi terület tisztviselői, továbbá civil szervezetek. Másodszorban Portaja doktor megemlítette, hogy az uniós szankciókat az uniós bíróságok nagyon szigorúan megfigyelik és éppen ezért egy sor kérdést meg lehet támadni a bíróságon, nem csak a bizonyítékok kérdését, hanem az eljárást magát, a kritériumokat, az arányosságot. A bíróság ezekről dönthet, és döntött is a múltban. Ha jól tudom, mint ahogy Porté asszony is megemlítette, a bíróság széles körben foglalkozik, a listázási kritériumokkal, melyeket a tanács használt. be, has, használt. Persze mindig lehet ezeken javítani. Ami pedig a Magnitsky kérdést illeti, ez egy horizontális emberi jogi kérdés. Patea asszony megemlítette, hogy ez a tanács azon minőségét, hogy foglalkozzon az emberi jogi helyzetek megsértésével foglalkozzon, nem módosítja a tanács, eljártam az elmúlt években is és emellett foglalkozott az államiság és a demokrácia aláaknázásával is. Kérdés, hogy megfelelő lenne az emberi jogok megsértését ezen egyéb kérdésektől elkülöníteni, vagy pedig ezeket mind együtt kellene kezelni, hiszen összefüggnek egymással. Az EKS nem alakított ki véleményet azzal kapcsolatban, hogy egy Magnitsky törvényre nálunk is szükség lenne, sokkal szélesebb körű vitára lenne szükség a mai vitánknál, de azért elmondanám, hogy hol is kellene jobban megnéznünk a helyzetet. A jelentés utolsó ajánlása az, hogy az Unió azonosítson be azonosítsa be a visszaélések méretét, jellegét a listán szereplő személyek esetében ezzel kapcsolatban sokkal részletesebben kell beszélgetnünk. Egyszerű példa, ha a tanács azt mondja, hogy száz embernél több megölés egy országban azt jelenti, hogy az emberi jogokat megsérték. Nyilván itt van egy következménye ennek, azt mondjuk annak az országnak, hogy akkor száznál kevesebbet meg lehet ölni, hiszen akkor a tanács nem fogja azt mondani, hogy megsértett az emberi jogokat ilyen értelemben sokkal részletesebben ki kell értékelnünk a helyzetet, következetesnek kell lennünk a tanács által meg, ö, szem előtt tartott célok tekintetében. Minden a szankció alkalmazása attól kell, hogy függjön, hogy melyik országról van szó, és milyen rendszer ellen irányol. Így a célok elérésére használt eszköz attól függ majd, hogy milyen országról van szó. Köszönöm, nagyon érdekes volt. Barbara Lupiller, Barbara Lupiller. also thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm, és köszönöm a tanulmányt is. Néhány konkrét kérdést szeretnék az ajánlásokkal kapcsolatban feltenni. Először is azt mondta, hogy a, e, a listára kerülés e, kéremekkel kapcsolatban egy kicsit hatékonyabbá kell tenni a rendszert, másrészt pedig az EU ombudsmannak jogot kell adni arra, hogy nem csak az Daesh és az al qaeda hanem al qaeda tagjai elleni szankciót kell, hogy kérhessen, hanem országok elleni szankciót is. Ezekre már követtek konkrét lép, lépés, vagy még csak ajánlások. Aztán az Európai Parlamentnek tudnia kell nyomon követni a tanács ilyen ilyen jellegű lépéseit, de az Európai Parlamenten belül kinek legyen ez a feladata? Melyik intézmény az, amely ezt a rendszeres nyomonkövetést és felülvizsgálatot el kell, hogy végezze. Aztán azt mondta, hogy az EKS és a bizottság analitikai kapacitását növelni kell, ugye a szankciókért felelősséget kell vállalni, és biztosítani kell azt, hogy a személyre szabott szankciókat alaposan meggondolják. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a, vagy azt is megjegyezi, hogy a Brexit miatt pontosan az etéren legtapasztaltabb ország hagyja el az Európai Uniót, akkor itt most mi lesz a helyzet? Hát először is szerettem volna megköszönni a prezentációt, és néhány kérdésem lenne. Azt szeretném megérteni, hogy amikor a szankciókat, ezeket a célzott szankciókat kidolgozzuk, akkor vajon a eljárásjogi garanciákat figyelembe veszik-e, tehát, hogy mindez megtörténik-e, és, és ténylegesen a szankciók mellett az eljárás jogi garanciák is megvalósulnak És aztán engem az is érdekelne, hogy történetileg hogyan alakultak ezek a szankciók, tehát hogy van-e, hogy, tehát hogy vég, végül is tényleg célzottak-e, és hogy voltak-e olyan esetek, amikor nagyon hasonló eset a kontextus különbsége miatt egészen más elbírálást kapott. Ez szerintem tényleg így van, úgyhogy engem az is érdekelne, hogy ezt a fajta megközelítést a jövőben meg lehetne változtatni. Köszönöm. Vagyis az, hogy politikai szimpátia vagy antipátia alapján a szankciók változnak-e? Ausztravicius képviselő először még, nem, Buchner úr. Köszönöm szépen, köszönjük ezt az érdekes jelentést. Egy problémára szeretnék utalni, amelyet még nem említettek eléggé. Most érkeztem Libiáról szóló vitáról. Általában ismeretes az, hogy kiderült, hogy a fegyveres erők jó, négy tag, jó néhány tagját a Nemzetközi Büntetőbíróság Bíróság keresi azokat, akik a Haftar tagjai, de nem elegendő az, ha csak szankciókat alkalmazunk ellenük, hiszen védettek Haftát, Macron elnök minden tisztelete adás mellett fogadta. Mire akarok kiukadni? Az egyes szankciók, amelyekkel konkrétan bizonyos személyeket célozunk meg, nem elegendőek, ha a felette lévő szint megvédi őket, és ha mi minden tisztalatlanás mellett fogadjuk is őket. Oszlovicsius úr, tessék. Thank you very much for... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a tanulmányt, amelyet nagyon vártunk. És amely nagyon fontos információkat tartalmaz a szakpolitikai irányunk javítására. Szankcióink vannak, és ezeket szeretnénk is figyelni. Mindenképpen figyelni kell rájuk, hogy hogyan adják végre. Ezeket végre kell hajtani. A végrehajtó testületek, tagállamok, éppen ezért neki kell odafigyelniük az unió által kivetett szankciókra. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy megpróbálta-e kiértékelni a tagállamok politikáját, azt, hogy mennyire hatékonyak ezek a tagállami politikák. Vajon a tagállamok a brüsszeli közös álláspontokat követik-e otthon, hiszen van itt néhány bizonyos eset, néhány szankcióval sújtott egyén az egyik tagállamból, a másik tagállamból látogatott a közelmúltban. Ha ez tényleg megtörténik, ha tagállamok Mm, megsértik a szankciós listát, vagy az ezzel kapcsolatos feltételeket, akkor mit kell tennünk? Mire elég ez? Itt most nem is politikai hajlandóságról beszélek, lehet, hogy nem is önhöz kellene intéznem ezt a kérdést. De mm, hol lehetne ezzel a problémával foglalkozni uniós szinten? Lehetséges-e? Le chiederei in minuti se riesce a rispondere. Kérem, négy percben próbálja meg. I will certainly. Jó, megpróbálom. Köszönöm szépen a kérdéseket. Abban a sorrendben fogom őket megválaszolni, hogy feltették őket. Az első kérdés arról szólt, hogy az ombudsman hatáskörét kiterjeszthetjük-e. ma már egy sor leginkább Európai Uniós ország, amely ENSZ szinten is támogatja ezt. Úgy mondják ezt, hogy ez egymással egyetértő országok, és ezek az országok már szervezik azt, hogy ez a kiterjesztés megtörténjen, tehát folyamatban van és az ajánlásom ezzel kapcsolatban egyszerűen annyi lesz, hogy ezt a kezdeményezést támogatni kell. Minél többen támogassák kell ezt. Hogy ki fogja a listázási gyakorlatokat ellenőrizni az Európai Unión belül. Én úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság nagyon is alkalmas lenne erre a szerepre, de bármely más szakbizottság az Európai Parlamenten belül szintén megtehetné ezt. Minden esetre a Lordokháza, illetve az Alsóház is az Egyesült Királyságon belül nagyon aktívan játszotta ezt a szerepet. Nyilván az Európai Unióból való kilépés után ezt ezzel felhagynak, és én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek kell átvennie ezt a szerepet. A kapacitásfejlesztésről. Tudják, hogy a jelenlegi helyzetben két különböző egység dolgozik a szankciókkal, két különböző funkcióval, bár szorosan együttműködnek egymással. A személyek ugyanakkor nagyon gyakran kölcsönzöttek, és nem nincsenek megfelelő munkaerővel ellátva. Tehát az, hogyha az Európai Unió legfontosabb külügyi politikai eszköze ez a szankciókiszabás, akkor értelme lenne annak, hogy az itt dolgozók számát különösen az analitikai területen emeljék. Az, hogy a lista mennyiben politikus jellegű, természetesen az, valószínűleg ez lenne a legnagyobb kihívás a Magnitsky listával kapcsolatban, hogy ezt a, az egyensúlyt hogy fogjuk megteremteni, hogy legyenek nagyon világos kritériumok, tehát hogy ne legyen az adott politikai klímán, klímának túlságosan nagy befolyása arra, hogy kikerül a listára, illetve hogy hogy ne lehessen minden kritériumot ugyanakkor pontosan követni, hogy aztán ne élhessenek vissza velük. És talán pontosan ezért, ezek miatt van az, hogy a Magnitsky lista elfogadását nem minden tagállam támogatja. Aztán a Líbiával kapcsolatban, illetve az isis kapcsolatos kérdést illeti. Én csak igazat tudok önnek adni abban, hogy Természetesen ez probléma Haftárral kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy az eszköz jellegével függ össze ez a probléma, hanem inkább azzal, hogy ezeket a problémákat Líbiában politikai szempontból hogy menedzselik. Természetesen az ICC ítélete gyakorlatilag e, egy szinten van a szankciókkal. Az utolsó kérdést illetően pedig, amely a tagállamok abeli fegyelmére vonatkozott, hogy hogy tartják, hogy tartják be az kitárgyalt szankciókat. Azt hiszem, hogy a különböző körülményeket kell jobban megnézni, de én úgy gondolom, hogy kielégítően tartják be a szankciókat, hiszen egy egyhangú döntés eredményei ezek a szankciók tehát hogyha valaki ellenvetést tesz, akkor nem kerül fel az illető a fekete listára. Ugyanakkor az is igaz, hogy vannak olyan országok, amelyek elkötelezettebbek a szankciók szigorú betartása iránt, mint mások, de hogyha megnézzük a szankciókkal kapcsolatos jogszabályokat, azt látjuk, hogy már eleve vannak kivételi lehetőségek, tehát bizonyos esetekben a tagállamok lehetőséget kapnak arra például, hogy a listán szereplő személyeket beengedjék az országuk területére, akkor, ha például olyan találkozókon vesznek részt, amelyeknek célja az együttműködés növelése vagy a béke megteremtése. Ilyen kivételes esetekben beléphetnek és egyébként meg a, akkor az az eljárás, hogy a többi tagállamot értesíti az adott tagállam arról, hogy a fekete listán szereplő szemét bekívánja engedni az ország a területére, és hogyha más tagállamok közül senki nem tiltakozik ezzel ellen, akkor megtehetik úgyhogy a megfelelő, megfelelés egyébként általában véve jónak mondható, különösen azt figyelembe véve, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyek megengedik a kivételeket, anélkül, hogy technikai értelemben megszegnék a szankció szabályokat de mindig arról, attól is függ mindez, hogy ki az adott fekete listán lévő személy, és hogy milyen ügyben kérnek kivételt. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy bemutatta a helyzetet. Én azt gondolom, hogy a kollégák mind megkapták már azt a tanulmányt, illetve hozzáférhetnek ahhoz a tanulmányhoz, amelyről ő be, ön beszél, és uh, amennyiben lépéseket kívánnak tenni, akkor azt megtehetik, és ezzel le is zárom ezt a napi rendi pontot. Bene, possiamo iniziare questa scambio di opinioni. Jó, hát akkor meg is kezdhetjük a mostani napirendi pontunkat. Kínai emberi jogi helyzet, különösen a Xinjiang autonóm régió tekintetében. Sophie Richardson fog ellátogatni hozzánk a Human Rights Watch-tól, és aztán még itt lesz velünk Dolkun Iza, aki a világ az Ujgur világkongresszus elnökeként van itt, illetve Uri Delius is a veszélyeztetett emberek, vagy népcsoportok munkacsoportból. Úgyhogy rögtön meg is adnám a szót. Először az Egyesült Államok kongresszusának nevében Tom Lantos kapja meg a szót. Randy Huldgren az ő nevében fog felszólalni. Tom Lantos, Human Rights Commission of the jó napot kívánok! Az Amerikai Kongresszus Emberi Jogi Szakbizottságától vagyunk. A célunk az, hogy az ember, nemzetközileg elismert emberi jogi normákat megvédjük és hirdessük nevemben, és Jim McGovern társelnököm nevében megköszönöm, hogy részt vesznek ezen eszmecserében, hogy megbeszéljük a kínai emberi jogi helyzetet. Richardson és Isa urak elmondhatják, hogy az elmúlt évtizedekben a kínai hatóságok szigorúan ellenőrizték az ujgur lakosság vallási és kulturális helyzetét. A kormány visszaszorítja alapvető emberi jogaikat, az ujgurok nem használhatják nyelvüket, nem tudják megünnepelni a ramadán, nem használhatnak fejkendőt, nem nevezhetnek szakát, és kényszerített módon hazatelepítik a Kínán kívüli élő ujgurokat. Az ujgur szülők nem vonhatják be vallási tevékenységeikbe a gyerekeiket, és az állampolgárokat arra bátorítják, hogy jelentsék a nem engedélyezett vallási tevékenységeket. 2016-ban a kínai hat, kormány több ezer mecsetet tett tönkre, mondván, hogy ezek régi épületek. A legmodernebb megfigyelési technológiát használják beleértve a mesterséges intelligencia szoftverét és az felismerő szoftvereket is. Xinjiang tartományban használják ezeket orveli módon a kínai hatóság tagjai. Ennek kihatásai lehetnek Kínán kívülre is. Másik trend az, hogy a külföldön élő emberjogi aktivisták otthon élő családtagjait megfélemlítik. Rebia Kader egy nemzetközileg elismert ö, alap, ö, emberjogi aktivista. 2017-ben két külön akcióban 30 családtagját tartóztatták le megtorlásként, azért, mert felmert emelni a hangját a kínai emberjogi helyzettel szemben a Radio Free a újságíróit az Egyesült Államokban szintén megfélemlítették, illetve a családtagjaikat, és megpróbáltak mindenki mást is elrettenteni attól, hogy jelentsék, hogy az ujgurokkal mi történik Xinjiang tartományban. Minőségemben az Emberi Jogi Bizottság társelnökeként rendkívül aggódom amiatt, hogy Kína egyre inkább megtorló intézkedéseket alkalmaz az ujgurokkal szemben. Az ujgurok barátságosan próbálják meg saját politikai és vallási nézeteiket gyakorolni, de sokszor éppen ezért őket börtönbe zárják. A kínai kormány nem tartja tiszteletben azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyekben ezek az alapvető emberi jogok szerepelnek, és amelyeket Kína aláírt. Várom, hogy milyen ajánlásokat fognak majd megfogalmazni. Szeretnék köszönetet mondani Antonio Panzerinek azért, hogy meghívott bennünket arra, hogy ezen eszmecserében részt vegyünk. Olyan világban élünk, amikor az emberi jogokkal kapcsolatos kívások egyre nagyobbakká válnak. Ama reménykedünk, hogy ez egyike lesz közös lépéseinknek. A Sophie Richardson a Human Rights Watch-tól és Dolkoniza az Ujgurok Világkongresszusától értékes hozzájárulást nyújtottak nekünk a munkánkhoz. A civil társadalom szervezeteinek a munkáját nagyon nagyra tartjuk. Hadgren társelnök nagyszerűen vázolta, hogy Xinjiang tartományban az ujgurok milyen megtorló intézkedéseket és korlátozó intézkedéseket kell, hogy elszenvedjenek a vallási, kulturális és a nyelvi gyakorlatok miatt. Ahelyett, hogy tiszteletben tartaná a kisebbségek életmódját, a kínai hatóság, ö, kormány inkább megpróbálja összetörni személyazonosságokat, és előmozdítani az asszimilációt, de ez visszaüthet, és még az erőszakos extrémizmust, szélsőséget is előidézheti. Szeretnénk sürgetni fel Kínát arra, hogy ne menjen tovább ezen az úton. A Tomlantos Human Rights Bizottság, Emberjogi Bizottság a kongresszussal együtt bátorítja azokat, akik a bebörtönzött személyeknek próbálnak meg támogatni. Úgy gondoljuk, hogy javíthatunk ezáltal a bebörtönzött személyek életén. Két ilyen bebörtönzött szeméről beszélnék, Ilham Totiról és Gulmira Iminről. Ilham Toti a közgazdaságtan professzora, az ujgurhán kapcsolatokkal foglalkozik, és a szólás szabadság mellett száll sikra, és foglalkozik a kínai autonómia szabályokkal. 2014-ben letartóztatták és szeparatizmussal vádolták. Két nap tárgyalás után bebörtönözték ranra. A közelmúltbeli jelentősek azt mondták, hogy 2018-ban a feleség és gyerekei nem fogják tudni őt meglátogatni a börtönben. Gulmira Imin pedig egy kormányzati alkalmazott volt az egy újgól nyelvi, kulturális és hírportál moderátora. Ő részt vett egy tüntetésen, amelyet az ujgor migráns dolgozók halála miatt szerveztek meg Guangdong tartományban, néhány napra később letartóztatták, és elítélték szakadásrággal, állami titkok kiszivárogtatásával vádolták meg azért kaptak életfolytiglant, mert a szólás szabadság mellett szólaltak fel. Kérem önöket, kedves kollégák, hogy dolgozzunk együtt. Ezen köszönöm a vitát. Állunk elébe, hogy együtt működjünk annak érdekében, hogy mindenkinek az emberi jogát és az emberi méltóságát biztosítsuk Kínában. Köszönöm szépen. Köszönöm, ez egy fontos hozzájárulás volt. Most ismét egy összeköttetés következik. Sophie Richardson asszony fog beszélni a Human Rights Watch-tól, és ez is egy videokonferencia lesz, Tokióval kerülünk összeköttetésbe. I'd just like to first confirm that you can hear me. Először szeretném tudni, hogy mindenki hall le engem megfelelően. Yes. Very good. Chairman Panzeri. Köszönöm szépen, Pánzeri úr, köszönöm szépen a szót. A Human Rights Watch köszöni az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget adnak arra, hogy a nagyon fontos emberi jogi kérdésekről szóljunk Kínával kapcsolatban, és köszönöm azt a sok levelet és állásfoglalást, amelyet már eddig is elfogadtak. 2018 elejétől kezdve támadják nagyon aktívan a kínaiak az ujgurokat, és Gui Minhai, aki egy svéd, svéd állampolgár, valamint Dolkun, aki, Ize, aki német polgár, állampolgár, őket is támadták. Sajnos az Európai Unió nem tudta elérni, hogy ez ellen fellépjenek, és a rohingyák elleni fellépést sem tudják feltétlenül támogatni az ENSZ biztonsági tanácsában. Az a, kínai eljárás az emberi jogok és az globális békét fenyegetik Xi Jinping világossá tette, hogy nem fogja követni a nemzetközileg elfogadott emberi jogi mércéket, és fenyegeti az emberi jogvédőket az ország teljes területén. A kínai kormány az civil szervezetek elleni elfogadott törvényel is bizonyítja, hogy nem tartja tiszteletben az emberi jogi helyzetet, hogy a civil szervezetek működését ellehetetleníti anyagilag és jogilag is, és nem, hely, nem teszi lehetővé a különböző vizsgálatok elindítását. A kiberbiztonsági törvény lehetővé teszi, hogy megfigyeljék az, az emberi jogvédőket, illetve külföldi vállalatokat ugyanis, ugyanígy. Van Quanzhang emberi jogi ügyvéd már több mint ezer napja tűnt el, vagy Páncsen Láma, akik 95 óta, akit 95 óta nem találnak, ezen kívül pedig Gao Zinseng és Ilham Tokti esetét is megemlíteném, akiket erőszakosan letartóztattak és visszatartanak, és Liu Sha, aki költő, őt szintén szintén letartóztattak májusban. Biztos, hogy az Európai Külügyi Szolgálat elismeri, hogy mennyire súlyos a helyzet Kínában, és hogy mennyire fontos, hogy a politikai, me, politikai akarat meglegyen amellett, hogy az Európai Unió politikai érdekeit védvén és az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi helyzetet tekintve lépjen. A parlamentnek Tusk elnököt és Juncker elnököt fel kell szólítania arra, hogy azonnal ö, bocsássák szabadon Gui Minhai Liu és Wang Kanzsán állampolgárokat a magas szintű találkozók előtt még. Az Európai Uniónak azon kívül a 2016. június Kína stratégiát kell felhasználnia arra, hogy minden Kínával folytatott párbeszéd, párbeszédnek részévé tegyék az emberi jogi kérdéseket, és stratégiai prioritás kell, hogy legyen az Európai Unió országainak az, hogy megfelelő elszámoltatási mechanizmusok létes, létezzenek, illetve megfelelő gondosság elve szerint kezeljenek minden kereskedelmi és gazdasági ügyet. Végül pedig az új külügyi tanács minden következtetését alkalmazni kell a kapcsolatban eh, különösen eh, nagyon súlyos a helyzet, hiszen látjuk, hogy eh, az újgurokat és a muzlim kisebbségeket megfigyeli, hogy biometrikus adatokat gyűjtenek tőlük, és biztonsági kamerákat szerelnek föl a mecsetekbe és nagyon sok embert politikai átnevelő központokba vitték el, vittek el, ahol politikai agymosásnak vetik őket alá. Az új családegyesítési program, ahogy ezt ők nevezik, arra megy ki, hogy minél több újgurt figyeljenek meg, és minél több újgurt vessenek agymosás alá Xi Jinping elveinek mentén. Az Európai Parlamentet kérjük arra, hogy ezeket a széleskörű visszaéléseket gondolják át, és és lépjenek föl ezek mi ezen az visszaelések ellen, amelyek nem csak Kína területén, hanem Kína területén kívül is egyre gyakoribbak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a hozzájárulását, és most meg szeretném adni a szót Talkamizának, aki az Ujgurok világkongresszusának elnöke. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm önöknek, kedves hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők. Köszönjük azt, hogy megszervezték ezt a mai találkozót, amely az újgúrokra vonatkozik. Én vagyok, én Donkan Iza vagyok, a világ újgúr kongresszus, vagy az újgúr világkongresszus elnökeként munkálkodom 30 éve már az ujgurok jogainak megvalósításáért. Rendkívül fontos ez a kérdés, hiszen rendkívül nehéz a helyzet. Mindig is elnyomtak bennünket, diszkrimináltak bennünket, és az alapjogainkat nem vették figyelembe a kínai uralom alatt, de az elmúlt öt év során a helyzet sokkal rosszabb lett, és állandósultak az ujgur identitás ellen irányuló a intézkedések. Tehát drámaian romlott a helyzet az elmúlt néhány év alatt. A vallásszabadságot lábbal tiporják, és a regisztráció tulajdonképpen az állami ellenőrzés kiterjesztését illeti. Vagy, tehát ez, ez ezt jelenti számunkra. Nagyon nehéz a helyzet, és a hely, tehát a, a vallási események látogatása teljesen elnyomott a ramadán alatti bőtölés, vagy bármilyen más vallási indítatású tevékenység be van tiltva. Brutálisan elnyomják a tüntetéseinket, gyakorlatilag eltűnnek több százan, és ez történt 2009. júliusától egészen 2015. júliusáig. Kulturális asszimilációt kívánnak megvalósítani az újgúrokkal szemben, és a újgúr autonóm régióban a helyi főtitkárok viselkedése nagyon hasonló a tibetihez, és tulajdonképpen a biztonsági helyzet egyre rosszabb. Több tízezer katonát és rendőrt vezényeltek át az újgurok szemmeltartására, és állandósultak az ellenőrzési pontok és ellenőrzések a tartományban. Csak tavaly 90 ezer új ö, ö, rendőri helyet ö, hoztak létre, és a, az adatainkat is szkennerekkel, illetve arcfelismerő, illetve DNS rendszerekkel, illetve vérvételekkel támasztották alá, ezzel az életünket nagyon megnehezítették, és állandóan ö, arra vonatkozó a számításokat végeznek velünk szembe, hogy ki az, aki leginkább részt vehet a az államellenes bűncselekményekben. Egy teljes mértékű ellenőrzést akar megvalósítani felettünk a kínai kommunista párt, és az önkényes fogvatartások közül a legnagyobb, tehát legmasszívabb műveleteket hajtották végre ellenünk. Gyakorlatilag az erre vonatkozó jogi helyzet is nagyon nehéz, óriási a fogvatartó központokat telítettek meg új gurokkal. Gyakorlatilag táborokat hoztak létre, ahol indoktrinálják és az embereket, és hát ezek gyakorlatilag koncentrációs táborok. Egy millió újgúrt tartanak fogva ezekben a táborokban. Április 27-én több tízezer, illetve több ezer ujgur személy vonult fel és tüntetett segítségért. Egy petíciót is aláírtunk, és amennyiben látták volna ezeket a demonstrációkat, ott voltak azok az anyák, akik elvesztették gyermekeiket, akikről évek óta semmit nem lehet tudni, tehát a családtagok, akik nem tudnak semmit ezekről az eltűnt emberekről. Gyakorlatilag a diaszporában szinte minden családban vannak olyan személyek, akik akik eltűntek, vagy ezekben a táborokban vannak jelenleg, és nem is tudják felvenni a kapcsolatot a kínai, vagy tehát a Kínában maradott családtagokkal egy búr újságíróval is ugyanezt történt. Idén januárban egy újgur ö, vallási vezető halt meg, 82 évesen vitték a koncentrációs táborba, és ott veszítette el életét. Nagyon sok intellektuális, tehát nagyon sok értelmiség, illetve újságírókat meggyilkoltak, eltűntek, Ilham Tohti, Muhammedjan Abdullah és Gulmire Irmin is életfogytiglan börtönbüntetést kaptak, különböző vallási vezetőket börtönöztek be kínai börtönökben, ott szenvednek az embereink. Az én saját családom is érintett, ujgur aktivisták, és és újságírók, ők is, két testvéremet is, és még sok barát aktivistát is a táborokba vittek, és gyakorlatilag nem tudtam felvenni a kapcsolatot a 90, es 90 éves édesapámmal és a 80 éves édesanyámmal. Nem tudom, hogy egyáltalán élnek-e még. Nagyon szép az, hogy anyák napja alkalmát megünnepüljük, de hát sajnos az újguroknak még ez sem jutott ki. A szólásszabadság borzalmas helyzetben van, a nemzetközi intézmények és az Európai Uniós tagállamok is kérték a bebörtönzöttek szabadbocsátását április 27-én volt egy nagy tüntetés, amelyben azt kértük, hogy az egy millió ujgur fogvatartottat a koncentrációs táborból engedjék ki. A kínai nagykövetség mindent megtett, taktikázott annak érdekében, hogy ezeket a tüntetéseket ne lehessen megszervezni, és különböző kémeket küldtek, akik lefényképezték a tüntetésen résztvevőket, úgyhogy az ő családtagjaikat, akik továbbra is kínai uralom alatt állnak, megtorlások fenyegetik. Ezeknek a tüntetéseknek nagyon fontos a szerepe, mert itt a szabadságjogok lábbal tiprása történik, Kína ezt egyébként még a saját határain kívül, még itt Brüsszelben, az Európai Unió szívében is megteszi. Tavaly júliusban nem tudtam bemenni az olasz szenátus épületébe, ahová egy olasz szenátor hívott egyébként meg, és ahol szerettem volna beszélni az ujgurok emberi jogi helyzetéről, és fogva tartottak néhány órán keresztül. Aztán szabadon engedtek, de nem tudtam mégsem bemenni az olasz szenátusba és ott megtartani a beszédemet, pedig egy Európai Uniós országról van szó, ahol a kínai mm, hatóságok léptek közbe. Ugyanezt próbáltam megtenni az ENSZ szervezeteknél is, emberi jogok, illetve az őslakosok fórumán, az ENSZ-ben próbáltam felszólalni, de ott is különböző biztonsági intézkedések miatt megtagadták tőlem azt, hogy bemehessek az épületbe. Tehát ez többször is megtörtént már velem, és e-mailes visszaigazolások ellenére az ENSZ amerikai nagykövete kísért engem az épületbe, tehát nagyon nehezen tudtam végül is részt venni ezeken a találkozókon. Tavaly is ugyanez történt velem, az ENSZ biztonsági erői kitaszítottak, kiutasítottak a, a, az épület területéről de hát a különböző civil szervezetek számára sosem adott az ENSZ azzal kapcsolatos um, magyarázatot, hogy engem miért tiltottak ki az épület területéről. Ez megint azt mutatja, hogy, a Kínán, hogy Kínának és a hatóságoknak milyen negatív hatása van a nemzetközi intézményeken belül is, pedig gyakorlatilag lábbal tiporja az ENSZ alap ö, értékeit. Kína a nem, nagy nemzetközi cégeket is ö, lettarolja, hogyha bárki az újgurokkal akar üzletelni Kínában, Tibet és más területeknek másfajta jogi problémáik vannak, de hát a Dalai Láma illetve a Mercedesnek is bocsánatot kellett kérnie azért, amiért a Dalai Lámának egy idézetét alkalmazta a reklámaiban. Hát ez ennyit arról, hogy hogyan viselkednek azokkal, akik a kommunista párt diktátumainak ellent mondanak. Az, ujgúriak, az ujgúrok, illetve Tibet kapcsán nagyon sok tüntetést rendeztek már fiatalok is, és ezekben az esetekben is Kína gazdasági hatalmát használja föl arra, hogy a Kínán kívüli tüntetéseket is meghiúsítsa. Pedig nagyon fontos lenne az alapjogok biztosítása a békés tüntetők számára, demokráciát szeretnénk, és többet várunk az Európai Uniótól, illetve a nemzetközi közösségtől. Hogyha egy millió gúrt tartanak önkényesen fogva különböző koncentrációs táborokban, azt hiszem, hogy ehhez az Európai Unióra van szükség, hogy az Európai Unió nekifeszüljön Kínának és amennyiben ennyit várt már az Európai Unió mostanáig is, hát most már valamit végre tennie kell az EU-nak is, mert a családtagok nem várhatnak tovább. amennyiben a nemzetközi közösségnek nincsen meg a bátorsága vagy az empátiája, hogy ilyen borzalmas és masszív emberi jogi jogsértések ellen fel emelje a szavát, akkor azt hiszem, hogy itt legalább a saját értékeink, a szabadság, a nemzetközi intézményekben a demokrácia megvalósulásáért kell ezt megtennünk, mert hogyha jövő, egy közös jövőben gondolkodunk, akkor az Európa meg kell, hogy védje az értékeit. Köszönöm szépen. Grazie, grazie a lei per il suo intervento. Köszönöm szépen. Most pedig végre megadom a szót Delius úrnak aki a veszélyeztetett népek fórumától érkezett. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! az őslakos népeket köve, képviselő szervezet nagyon hosszú idő óta követi a kínai intézkedéseket. Nagyon sok visszaélés, nagyon gyakran még az alapvető emberi jogokat is megtagadják az ujgurok, kazakok, mongolok, és más népektől annak, érdek, annak ellenére, hogy ezeket a jogokat nemzetközi egyezmények garantálják, és ezen kívül a kínai jogszabályok is magukba foglalják. Xi Jinping elnök 2013-ban került hatalomra, és azóta nagyon sokat romlott az emberi jogi helyzet. Emberi jogi válságról van szó minőség és mennyiségi értelemben is olyan nemzetiségekről esetében különösen, akik a határ mentén élnek, és most már nem csak az egyéni emberi jogi sértésekről van szó, hanem egyszerűen etnikai és vallási okokból egész népek üldöztetéséről. A Xinjiang autonóm területen már etnikai hovatartozás miatt üldöznek nagy, nagyméretű lakosságcsoportokat, ujgurok, kazahok, potenciális terroristaként vannak kezelve, és még az a helyi kormányokban, kormányzásokban résztvevő viszonylag magasrangú őslakos politikusokat is letartóztatnak és üldöznek az ujgurok és a kazakok már erről elvettek, elvették a légteret Szincsánkban. A havonta jelennek meg új jogszabályok, új dekrétumok, amelyek a szólásszabadságot, a, a, a szabad mozgást és más jogokat tagadnak meg a muszlimoktól, az újguroktól, a kazakoktól. A kínai népköztársaság ö, ö, ö, e, általános ellenőrzést és kontrollt hajt végre, és különösen a technikai iparágakat használja ki arra, hogy nem mesterséges intelligencia segítségével ellenőrizze az újgorokat. Felszálló mikrofonját, mikrofonja kikapcsolódó. Indigenous webmasters are very often... Tehát ö, gyakran letartóztatják az őslakosokat, és blokkolják a telefonjukat, a Whatsappot, illetve más olyan csatornákat, ahol véleményt cserélhetnének egymással, és ez e, csak több etnikai feszültséget és erőszakot szül. Ezen kívül a Xinjiangi tartományban nagyon sok átnevelő tábor van, ahol több ezer kazakot és újgót tartanak fogva bármiféle bírósági eljárás nélkül. Ott a családjaikkal képtelnek kapcsolatot tartani, és semmiféle kilátásuk nincs külföldön tanuló fiatalok százait csábították vissza Kínában, világos jövőt, szép jövőt ígérnek nekik, ugyanakkor őket is átnevelő központokba, táborokba vitték el, és aztán ott el is tűntek. Tehát nagyon jól képzett ujgur és kazah fiatalokat, fiatalokat vetnek alá agymosásnak, és indoktrinálják őket a kínai gondolatokkal. Szörnyű üzenet üzenet ez a fiatal ujgurok és kazakok felé, akik megpróbálnak a domináns hán lakosság ellenében és a domináns kínai jogszabályok ellenében saját életet teremteni. Ezen kívül a fiatal ujgurok és kazahok körében a muszlim lelkészképzést is megakadályozzák, emiatt nő a vallási radikalizmus is. Tehát az ős lakos társas, társadalmakat a mindenféle létező jogszabály ellenére erőszakos asszimilációnak vetik alá. Ezen kívül a, a mongol autonóm területen is folytak ilyen folyamatok. És a Amiatt, hogy szén és ritka földfémek kitermelését szorgalmazzák a területen, ezért az ott élő pásztorokat kitelepítik, ezen kívül környezetvédelmi szempontból tönkreteszik a területeket, és a mongol pásztorok vagy értelmiségiek, akik mindezek ellen tiltakoznak, ezeket letartóztatják és ugyanúgy átnevelő táborokba küldik. Van olyan, aki már 19 évet töltött börtönben csak azért, mert könyvet jelentett meg mongol identitásról pásztorok tünt, tüntettek 2017-ben, sokuk közülük még mindig mindenféle vád nélkül tartoznak börtönben. Xinjiangban, Mongóliában és Tibetben megakadályozzák hogy a helyi lakosság a saját kultúráját tanulmányozza, megakadályozzák a civil szervezetek, illetve az emberi jogi aktivisták tevékenységét, megakadályozzák, hogy az emberi jogi visszaélésekről beszámoljanak üldözik a nemzetiségek képviselőit, és az ENSZ mechanizmusán keresztül is azt látjuk, hogy a kínaiak megpróbálják megakadályozni azt, hogy a kazakok, mongolok és a tibetiek ellen elkövetett emberi jogi visszaélések elterjedjenek, megakadályozzák Kínán kívül azt, hogy az adott emberi jogvédők hozzájussanak, illetve eljussanak konferenciákra, részt vehessenek találkozókon és beszámolhassanak erről kazahok, mongolia, mongolok és a tibetiek ügyére jobban oda kell figyelnünk. Kérjük az Európai Parlamentet és a külügyi szolgálatot, hogy ismerjék el, hogy a Kínával kapcsolatos politikák kudarcot vallottak, és szorgalmazzák azt, hogy szabad hozzájutásuk legyen az emberi jogvédőknek, illetve az újságíróknak a kínai helyzet megtekintéséhez, illetve szólítsák föl a kínai kormányt arra, hogy hagyjon fel a nemzetiségek tönkretételével, szólítsák föl Kínát arra, hogy tartsa tiszteletbe a saját szabályait, illetve a nemzetközi jogszabályokat, és ne lépjen föl többé a vallási és nemzetiségi jogok ellen. Köszönöm szépen. Röviden, hogyha kérdések merültek fel a kollégák részéről, Barbara? Köszönöm. Adaktuszon van még előtte. Köszönöm szépen. Azt kérték tőlem, hogy egy nyilatkozatot ö, ö, olvassak fel Tőkés úr nevében, számára nagyon fontos ez a téma, és a következőket nyilatkozza Tőkés úr. Nagyon örülök annak, hogy az Emberi Jogi Albizottság Kínával foglalkozik. Fontos számunkra az autonóm régiók helyzete. A mai eszmecsere időszerű, mert tavaly is egy hasonló eseményt szerveztünk. Nagyon örülök annak, hogy Sophie Richardsonnal együtt fel tudtuk venni a kapcsolatot a világ újgur kongresszusának elnökével. Az ön elkötelezettségét nagyra becsüljük, és szeretném a Tom Lantos Emberi Jogi Bizottság munkáját is megköszönni. Én bízom benne, hogy közös elkötelezettségünk az elnyomottak védelmének érdekében precedens értékű lesz majd a jövőbeli együttműködés szempontjából is. Mi nagyon el vagyunk keseredve a kínai emberi jogi helyzet romlása miatt. Látjuk azt, hogy regionális és globális szempontból is Kína egyre erőteljesebb, és reméljük azt, hogy békésen tudjuk megoldani ezeket a konfliktusokat. Ugyanakkor mindezt nem szabad, hogy az emberi jogok tiprása mellett tegyük a kínai vezetőség mindig azt mondja, hogy ezeket a szempontokat figyelembe veszi, sőt, még az alkotmányában is benne van, de a gyakorlatban egyre nagyobb, egyre több jogsértés történik, sőt, szisztematikusan próbálják elfolytani az ujgur identitást, és már most is elvesztették jogukat, hogy szabadon imádkozhassanak, és szabadon gyak- saját nyelvüket alkalmazhassák. Én egy volt kommunista országból érkezem magam is, úgyhogy félek attól, hogy ez már most is valóság, és attól félek, hogy az a gazda kulturális hagyomány, és azok az emberéletek, amelyeket feláldoztak, egy autoritárius, brutális rendszer támogatására történt meg. Az, hogy DNS gyűjtésbe kezdtek a 12 és 65 év közöttiek körében megint arra bizonyíték, hogy szeretnék tovább erősíteni az ellenőrzést e-, ezen területen. Több, tí, több ezer embert küldtek átképző táborokba, és embereket üldöznek hazájukba, Éppen ezért mi a kínai hatóságokat arra kérjük, hogy minél hamarabb bocsássák szabadon a fogvatartottakat és a saját alkotmányukat tartsák be. Ez a legfontosabb üzenete a mai találkozónknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül fogok felszólalni. Köszönetet mondok mindenkinek, aki prezentációt tartott, ez nagyon érdekes volt. Nagyon örülök annak, hogy Delos urat is itt láthatom. Az átnevelő tábor szót használ, használták, erről beszéltek Szinkjünk tartományában. Tudnának-e pontosítani? Vajon hányan lehetnek ott az ilyen táborokban? és hogyan kerülnek oda az emberek úgy, hogy valakit azon kapnak, hogy az anyanyelvüket használják, vagy a szólásszabadságot gyakorolják. Sophie Richardsonhoz is intéznék egy kérdést. Hallottuk azt, hogy a börtönökben milyen sorsuk van a fogvatartottaknak, nem kapnak orvos, orvost, nem látogathatják őket, de egyébként is elég nehéz átlátni a helyzetet. Ez egyébként igaz más régióira is ennek az országnak, tehát sok mindent tenniük kellene még ilyen tekintetben. És érdekelne az LKS helyzetelemzése is. Az LKS mennyire dolgozik intenzíven azon, hogy foglalkozzon a fogvatartottakkal. Richardson úr elmondta, hogy vannak nagy vállalatok, akik tettestársak közvetetten vagy közvetlenül, de mégiscsak hozzájárulnak ezekhez az esetekhez. Van-e példa ilyen tekintetben az átnevelő táborokra? Végezetül pedig, mivel említették már a kongresszus képviselői, hogy Ilham Tóti professzorral foglalkozik az Európai Parlament is, ezt azért elmondanám, ezt hangsúlyoznám. Természetesen feltétlen szabadlábra helyezését követeljük mi is, de nagyon nehéz a helyzet. Tavaly megpróbáltuk őt a Szaharov jelöltjeinek a rövid listájára tenni tehát az Európai Parlament újra és újra megpróbál foglalkozni helyzetével. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Chair. Kán kolléga. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözöljük az összes prezentációt. Egy kérdésem lenne, rövid kérdésem. Az Egyesült Államok kongresszusának tagjai említették azt, hogy több ezer mecsetet leromboltak és hogy folyamatosan eljárnak az újkor lakosokkal szemben. Kérdezném, hogy a mecsetnek kik voltak a tulajdonosai? Az állam? Állami tulajdonban voltak? És mi történt azután? Mi történt a mecsetek, a lerombolt mecsetek helyén? Zeller kolléga? Köszönöm szépen, elnök úr. Az Múlt héten a Parlamenti Együttműködés Bizottságával Kazasztánban jártunk. A kazahoknak szoros kapcsolatuk van az ujgurokkal, hiszen részben a nyelv, részben a hagyományok, kulturális hagyományok kötik őket össze. Meglepett engem az, hogy a kazak kormány kormány mennyire hangot adott aggájainak, hogy milyen nagy aggájaik vannak azzal kapcsolatban, ami a Xinjiang tartományban zajlik, és hogy eljárnak az ujgorokkal szemben. Ők akkor ugyanakkor elmondták nekünk azt is, hogy nincs, nem, nincs, nincs meg a bátorságok, hogy eljárjanak mert Kína Kazaksztánra nagy gazdasági és politikai nyomást gyakorol. De elmondták azt is, hogy nagyon hálásak lennének, ha a nemzetközi közösség, és itt külön számítanak az Európai Unióra, de az OECD-re és az Európa Tanácsra is, tehát nagyon hálásak lennének, ha ők foglalkoznának a, foglalkoznának a témával, és gyakorolnák befolyásukat, érvényesítenék befolyásukat Kínával szemben, annak érdekében, hogy az ujgurok helyzete Kína nyugati részén javuljon. Ennyit tudnék csak kommentárként hozzáfűzni. Köszönöm, most a válaszok tekintetében csak két percet tudok mindenkinek adni. Kezdjük Richardson asszonynal. Köszönöm szépen. Thank you. I will try to... Köszönöm szépen. Megpróbálom a nekem feltett kérdéseket megvállalkozni, különösen a vállalatok szerepéről. Nem dokumentált feltétlenül azt, hogy a vállalatok bármiféle módon részt vennének az átnevelő táborok működésében, de használnak egy amerikai vállalat szolgáltatásait a DNS elemzésekre a régióban, és a biometrikus adatok gyűjtésével kapcsolatban többször is megkérdeztük ezt a vállalatot arról, hogy a kellő gondosság, illetve a megfelelő átvilágítás követelményének megfelelnek-e, amikor szolgáltatást nyújtanak. Egyelőre nem kaptunk választ tőlük, tehát a megfigyelési technológiák területén alkalmaznak ilyen vállalatot, és nem nagyon hajlandók válaszolni. Nagyon nehéz az helyzet ebben a tartományban, és az, hogy kiket küldenek ezekbe az átnevelő táborokba, azok, akik politikai vagy vallási meggyőződésükben eltérnek az átlagtól, tehát politikailag nem, nem mondhatok lojálisnak, esetleg külföldön voltak. Nagyon köszönöm. Torisa, two minutes. Thank you. a Well, for the uh, eradication... A kínai politikai tisztogatásról, ez, ezek igazából náciz, nácizmushoz hasonló koncentrációs táborok, hiszen nem tudják, hogy meddig lesznek ott, nem tudjuk, hogy itt egyáltalán mi folyik, mert nagyon kevés az információ, minden kommunikációtól elzárnak minket. Kínai hatóságok mindig azt mondják, hogy ezek a táborok e, ezek arról szólnak, hogy iskolába járnak ezek az emberek, és utána hazamehetnek, de nem nagyon térnek haza innen soha az emberek, sőt nagyon sokan ott is, meg, ott, ott is halnak meg Mohamed Száli esete például ilyen, de nagyon sok más esetben is azt látjuk, hogy az odavit emberek utána meghalnak. Körülbelül egymillióan lehetnek, de nagyon nagy, nehéz a számuk megállapítása. Voltak olyanok, akik Kelet-Turkesztánból kimenekültek, és, vannak, és ők azt mondják, hogy akár két millióra is tehető azoknak a száma, akik itt tartózkodnak de a szem tanúk jelentése szerint alig vannak ott férfiak, inkább csak nők és gyermekek, úgyhogy nagyon nehéz a számukat meggyőzően meghatározni. Kán úr kérdésére válaszolva a mecsetek megsemmisítéséről egy kor korábbi tibeti, tibeti pártelnököt neveztek ki most a Xinjiangi tartomány vezetésére, és ő új törvényeket vezetett be, ezek közül az egyik törvény arra vonatkozik, hogy meg kell semmisíteni a mecseteket. 2016. augusztusától mostanáig 3-tól 5 ezerre tehető azoknak a mecseteknek a száma, amelyeket megsemmisítettek. Azt mondják, hogy ezek a mecsetek üresek, Na de hát azért üresek, mert annyi megkötés és korlátozás van, hogy az emberek nem tudnak elmenni sokszor még az is látható, hogy személyes okmányok nélkül nem lehet belépni a mecsetekbe. Aztán például a ramadán. Holnap kezdődik a ramadán. Biztos lesznek, lesznek majd let, let, letartóztatások. Tavaly például a ramadánon keresztül, ramadán alatt megtiltották munkavállalóknak, illetve gyermekeknek az iskolákba, hogy böjtöljenek, sőt a gyerekeknek és a különböző alkalmazottaknak alkalmazottaknak, gyerekeket és alkalmazottakat kényszerítették arra, hogy a bőjt alatt étkezzenek és italt vegyenek maguknak, magukhoz. Logbiller asszony kérdésére visszatérve, ami az átnevelő táborokat illeti, ez valóban egy új jelenség, amelyet tavaly óta tapasztalunk Németként én azért nem használnám ugyanazt a terminológiát, amelyet Dolkun használt, nem akarnék koncentrációs táborokról beszélni, de az biztos, hogy jogellenes letartóztató központokról van szó és nincsen arról információ, hogy hogy jutottak oda ezek az emberek. Azt nem lehet elképzelni, hogy az ilyen munkatáborokhoz hasonló lenni, hasonlóak lennének, amit egyébként az utóbbi évtizedekben Kínában látunk. Van olyan, hogy vállalati tréningeknek nevezik, de hát nem tudjuk, hogy mi folyik ott, mert az zárt épületekben nem juthat senki be, onnan nem juthat senki ki, és aki ott van, annak hónapokig ott kell maradni, sőt, van úgy, hogy több mint egy évig ott kell tartózkodnia az ott oda oda irányítottaknak, és vannak olyan emberek, akik tavaly óta eltűntnek nevezhetők, és a családtagják nem tudják, hogy mikor fognak visszatérni hozzájuk. Úgyhogy ez egy egészen különleges Xinjiang tartományra, illetve autonóm régióra jellemző jelenség, és hogy Celler úr kés, kérésére, kérdésére is válaszolja. Ezekben az átvennevelő táborokban nem csak újgorok, hanem kazahok is élnek. És ez mondom, nagyon új jelenség, ez, és sajnos senki nem beszél róluk, nagyon kedve, kevés az információ. 2016-17-ben azt látjuk, hogy a külföldön tanuló kínai egyetemistákat visszahívták, és ujgur és kazak, nem csak kínai, hanem ujgur és kazak egyetemistákat is visszahívtak Kínában, és azt látjuk, hogy most ezekben az átnevelő táborokban már ujgur és kazak fiatalok is élnek. Úgyhogy ha visszatérve az ön megjegyzésére, Celler úr, én úgy értem, hogy a kazak kormány is nagyon aggódik most már a szincsiángi helyzet miatt de nem akarnak túlságosan sokat beszélni a kazak helyzetről, hiszen körülbelül 500 ezres kazak kisebbség él ezekben az autonóm régiókban, és nagyon nehéz helyzetben vannak. Kicsit hasonló az újgorokhoz a helyzetük, de csak néhány hónapja kezdődött el a kazakok üldöztetése, úgyhogy egészen világosan etnikai, illetve vallási okokból üldözik őket ezért a kazak kormány most nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ö, ö, gyakorlatilag a nagy testvért, szomszédot, kínai népköztársaság, népköztársaságot kellene, hogy kritizálják mindezekért. Ami most folyik, az minden esetre az, hogy teljes elszigeteltségbe kényszerítik a kazak embereket a Xinjiangi autonóm területen. Tilos a, a Kazaksztánban élő rokonaikkal kapcsolatot felvenniük, és hát az egész társadalmukat teszik tönkre ezzel. Nagyon kényes a helyzet. Köszönöm. Abigail Vassalger következik, aki a Kínával való bilaterális kapcsolatokért felelős az Európai Bizottságtól, tehát ő tudja majd elmagyarázni a bizottság álláspontját. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm a három prezentációt is. A külügyi szolgálat nevében egyetértünk az aggályokkal az emberi jogi helyzet kínai alakulásával kapcsolatban, főként az etnikai és vallási kisebbségek tekintetében az autonóm régiókban. Szerettem volna visszatérni Lokbiller asszony kérdésére a politikai fogvatartottakkal kapcsolatban. Az Európai Unió többször is megemlítette ezt az aggáját a kínai hatóságoknak, az emberi jogi együttműködés, illetve párbeszéd 2017. júniusában egy jó lehetőség volt arra, hogy felvessük ezt a kérdést. Szeretnénk, ugye van egy listánk azokról a személyekről, akiknek az azonnali szabadon bocsátását követeljük, és természetesen ezen a listán szerepeltek azok, ezek a személyek is. Ugyanakkor a kínai külügyminiszterrel való találkozónk során a stratégiai párbeszéd keretében 2017 áprilisában, ahogyan Szófi is említette, ugye a következő ilyen jellegű találkozónk júniusban, ennek az évnek a júniusában kerül megrendezése, és ott ismét ezt a problémát is fel fogjuk vetni. Multilaterális szinten is törődünk a kérdéssel, és szerettük volna a ENSZ emberjogi bizottságának is a nyilatkozatát ezzel kapcsolatban elmondani, és az ENSZ emberi jogi bizottságában fel fogjuk vetni az alapvető emberi jogok, a szólásszabadság, vallásszabadság kérdését ENSZ kereteken belül. Köszönöm szépen! Azért is köszönöm ezt. Vége? Köszönöm. Köszönöm. Megpróbáltam röviden és velősen fogalmazni. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ez erre most sor tudtunk kerül, keríteni. Nagyon fontos az, hogy a saját véleményünket emberi jogi albizottságként ezt a témá, ezzel a témával kapcsolatban kimondjuk, és hogy az Európai Unió Kínával kapcsolatos politikájában is ezt érvényre tudjuk juttatni. Ez a mi feladatunk, és szeretnénk, hogyha tudnánk tenni is valamit konkrétan. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ezen, ennek a napirendi pontnak a megvitatásában. Most pedig egy zárt ajtók mögötti ülés következik. Az ENSZ Nyugat-Szaharával foglalkozó megbízottjával